for the colleagues. Okay. Dear colleagues, we can uh, start. Tisztelt kollégáim, kezdjük el a munkát. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Ha ezzel nincsen kifogás, akkor módosítás nélkül elfogadjuk a napirendet. Kettes pont. A június másodikai MV szakbizottsági ülésünket töröltük, a, az a, a MEP, MEPC 69-es találkozóról szóló jelentésről annyit tudok mondani, hogy ennek az összefoglalója már elérhető mindenkinek és 21 nyelven lesz elérhető a mai ülésen a tolmácsolás, a jegyzőkönyv, illetve a dokumentumok elérhetők az emitingen, és az interneten is közvetítjük ezt az ülést. Harmadik napi rendi pont, a február 23-a, illetve a március 21-22-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha ezek ellen sincs kifogás az ülés végéig, akkor ezeket is jóváhagyottnak fogjuk tekinteni. Következő napirendi pontunk pedig a négyes, Máros Szefkovics elnök, alelnök úr itt van a körünkben, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt az MV-ben. Egy eszmecserét tartunk, amely a struktúrált párbeszéd részeként történik meg a bizottság és az ENVI szakbizottság között. Ebben az összefüggésben a 2016-os munkaprogram megvalósításáról, illetve a 2016 utánra vonatkozó prioritásokról fogunk hallani, illetve a célunk az is, hogy a 2030-ra vonatkozó klíma és energia keret megvalósításával kapcsolatban milyen újdonságok vannak az energiaszektor és a közlekedési szektor terén. Az ENVI nagyon szorosan kö, szeme követi az energia keret megvalósítását, illetve azt is nyomon követi, amelyet pár, azt, azt a folyamatot, ami Párizsban kezdődött. Tessék, már is megadom önnek a szót a bevezetőhöz. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Lávia úr, tisztelt képviselők, kollégáim, hölgyeim és uraim. Teljes mértékben igaza van. Legutóbb egy évvel ezelőtt tartottunk ilyen eszmecserét, röviddel azután, hogy elfogadtuk az Energiaunióról szóló stratégiát. Egy év nem túl hosszú idő talán, különösen a politikában nem, de talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az Energiaunióról szóló stratégiai javaslatok megszületése után nagyon jól láthatólag elkezdtük a stratégia megvalósítását, és nagyon sokat fáradoztunk azon, hogy a párizsi COP találkozó sikeres legyen, és így sikerült az energiauniós megállapodást is befejezni. Nagyon fontos volt, hogy ezzel kapcsolatban az európai állampolgárokat is megszólítsuk, hiszen az Energiaunió közös projektünk, minden európai polgár közös projektje, és őket is mobilizálnunk kell ahhoz, hogy támogassák ezt az ügyet. Ezért a projektet kampányok során bemutattuk a tagállamokban, elmagyaráztuk azt, hogy az alacsony szénkibocsátású társadalomra való átállás miért ennyire fontos. A, talán sokan egyetértenek itt a teremben azzal, hogy ezek a találkozók mennyire sikeresek voltak, hiszen rendkívül nagy, nagy lelkesedés követte ezeket a nyilvánosság részéről az egész Európai Unióban, amikor a parlamenti képviselőkkel, befektetőkkel, kutatókkal, civil szervezetekkel, illetve a polgárokkal találkoztunk. A legfontosabb kérdés nem az volt, hogy miért legyen egy energiaunió, miért valósuljon meg, hanem az, hogy hogyan, mikor, és hogy milyen módon valósuljon meg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jól indul ez az ügy, és nagyon lelkesen támogatja az európai nyilvánosság is. Azt hiszem a következő nagyon fontos fejlemény az lehet, mióta utoljára találkoztunk, amire elnök úr is utalt, tehát a Párizsi COP21-es találkozó, amely a történelmi jelentőségű Párizsi egyezménnyel zárult le. Az Európai Unió nevében négy héttel ezelőtt New Yorkban én írtam alá aki részt vett ebben, nagyon büszke lehet, hiszen világrekord számú ország írta alá ugyanazon a napon ezt az egyezményt, amelyre már annyira nagy szükségünk volt, úgyhogy globális szinten mobilizálni tudtuk az erőket. Az európaiak számára ez azért is fontos, mert nagyon világos irány mutat nekünk a cél felé, amelyet meg szeretnénk valósítani, és segíti a globális cselekvést a klíma terén. Ezzel a két példával tudom illusztrálni, hogyha tényleg fontos projektek vannak, akkor azokat nagy lendülettel meg tudjuk valósítani. Ma el tudom mondani önöknek, hogy közös erővel hogy tudjuk ezeket minél jobban kihasználni, hogy, tudjuk egy, hogy tudunk egy fenntartható jövő felé vezetni a fenntarthatósági háromszög mind a három részét erősítenünk kell, és ezek egymást is erős, kell, hogy erősítsék. Először is jó politikát kell kialakítani ehhez, fenntartható finanszírozás és magas szintű technológia szükséges. Úgyhogy szeretném ezeket egy kicsit részletesebben most felvázolni. Először tehát a politikáról. Ebben az évben az Energiauniós stratégiát egy stabil jogi kerettel fogjuk felvértezni. Arias Kanyéte kollégám már beszéltem, önöknek majd be fogja mutatni konkrétan ezt a tervet, úgyhogy erről nem fogok túlságosan részletesen szólni. Minden esetre amit még nyár előtt meg kell tenni, az az, hogy az üvegház kibocsátási célokat, az ezzel kapcsolatos párizsi célkitűzéseket most át kell ültetnünk a nemzeti tehermegosztó rendszerbe. Az Európai Bizottság ehhez kell, hogy megfelelő környezetet teremtsen. Elmondhatom, hogy már is intenzív kapcsolatban vagyunk politikai és szakértői szinten is a tagállamokkal, elmagyarázzuk, hogy milyen megközelítést szeretnénk alkalmazni, mit szeretnénk elérni a folyamat során, és természetesen minden tagállamnak eh, nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni ebben a közös eh, törekvésben. A közlekedési szektorban is sokkal többet tudunk tenni az alacsony szénkibocsátású mobilitás érdekében, a levegőszennyezés csökkentésében, illetve az ipari kibocsátás csökkentésében, a hagyományos foszilis üzemanyagokról e, barátságosabb, környezetbarátabbakra állunk át a közlekedés szempontjából is, és egy e, sor e, közlekedés irányításba megerősítjük a számítástechnika szerepét. Ezekkel kapcsolatban kapcsolatban is lesznek különböző lépések még nyár előtt. Az építési szektor is nagyon fontos, és az, a, az energiahatékonyság, illetve az energia teljesítményről szóló irányel megjelenése után valóban változni fog az építkezésekről hagyományosan kialakított nézet. A passzív épületek helyett egy intelligens eszköz lesz az épület, amely több energiát termel, mint amennyit felhasznál, sokkal hatékonyabban, automatizáltabban teszi ezt, sőt, akár még egy elektromos autót is feltölthet a pincében. Minden esetre a digitális világhoz sokkal szorosabban hozzá, hozzá kell kötni ezt a területet. Legyenek épületeink kapcsolódási pontok abban, amit építenünk kell a 21. század big data alapú gazdaságában és az infrastruktúrák közötti szinergiában. Persze a megújuló energiaforrások is rendkívül fontos szerepet játszanak mindenben, jól tudjuk, hogy a mai elektromos energiapiac lényegileg különbözik attól, ami 5 éve jellemezte ezt a piacot. A megújuló energiaforrások által termelt energia 25%-kal nő a, most, a mostani mixben, és 50%-ra nő 2030-ig egy új energiapiaci struktúrát szeretnénk az év vége előtt felvázolni önöknek. Az új a forrás irányelv és az irányítási javaslatok, kormányzási javaslatok megfelelő keretet teremtenek az energia, energiaforrások céljainak elérésére 2030-ig. Persze a háromszög egyik fontos alapja a finanszírozás. A célzat tervezésen túl a fenntarthatóság a finanszírozás be, hogy érvényesüljön, biztosítva elégséges pénzügyi forrásokat és befektetéseket fenntartható módon. Mint jól tudjuk, a beruházási szint még mindig nem érte el a válság előtti szintet. 500-600 milliárdos befektetési tétele van szükség 2015 és 50 között, csak az energetika ágazatában. Ez nagy kihívás, több szempontból kell dolgozni rajta a Juncker beruházási terv és a struktúrális befektetési alapok a kulcseszközök az átmenet finanszírozásában az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé. Láthatóak már az első eredmények a Juncker beruházási terv például a fenntartható zöld befektetéseket eszközöl több milliárdos tételben Európában. Egy éves fennállása óta 64 projektet támogatott az alap, több mint 100 milliárd eurós beruházást indított el Európa Unió szerte. Több mint fele a projekteknek, amelyeket eddig elfogadtak, meg energiaforrásokba, energiahatékonyságba és zöld beruházásokba ment. Hadd hangsúlyozzam, hogy mindezt nem lehet európai vagy akár tagállami szinten tartani. Egyre inkább be kell látni, hogy egyes városok is nagyon fontos szerepet játszhatnak, ezért a városi területek úgynevezett one-stop shopját szervezzük a Amsterdami Fősi felkészülendő. Ez a módszertan vagy eszköz először hozza össze az összes városhoz kapcsolódó információt, és ezáltal a városok jobban tájékozódnak az intelligens beruházási forrásokról. Mindez a helyi önkormányzatok számára is lehetővé teszi az aktív részvételt, fenntartható közösségek építésében Európa szerte. Az intelligens városok rendjében, amelyet gyakran terjesztek utazásaim során, érvényesül egy, egy túlcsordulási elves, elv is, egyre több város kapcsolódik az alacsony szintkifejezetésű társadalom céljai felé, és ez Európán kívül is sokan másolják. Európában 700 polgármesteri, a polgármesteri ö, nyilatkozatot, és ezt a példát követik minden kontinensen. Hogy egy példát dobjak be, Afrikában, ahol az Outreach kampányban jártam, a COP21-re felkészülendő, itt a kapacitásépítésben vagyunk aktívak, és Afrikában nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk afrikai partnereinkkel, segítve őket, erősítve a közigazgatási egyéb kapacitásokat, a megosztott tudás profiljait és technológiai transfer kereteit megteremteni, és persze ez megfelelő finanszírozást is megadni. Ezért az Európai Unió Mimica biztos vezetésével aktívan részt vesz az afrikai megújuló energiaforrás kezdeményezésben, és ezért folyamatosan teszünk erőfeszítéseket, hogy afrikai partnereinkkel együttműködjünk az energiához jobb a hozzáférést megszervezendő. Hadd szóljak a harmadik és végső eleméről a fenntartató háromszögnek, ez pedig a technológia, kutatás, innováció. Hölgyeim és Uraim, abban mindenki egyetért, azt hiszem, hogy egy új ipari forradalom tag, szemtanúi vagyunk. Az innovatív szellem és a konkrét eredmények láthatók. A Hanoveri vásáron például a régiók és városok képviseletében láthattuk ezeket nem régiben, és mindenhol magunk körül. Európa, ennek része kell legyen, sőt, meg kell határozza a saját céljait ebben a folyamatban, előrve gurítva azt. Integrált kutatási, innovációs és versenyképes stratégiára van szükség tehát, amely kiaknázza az energia, közlekedés, ipari és digitális innováció előnyeit és szinergiáit. Jobban kell támogatnunk a kutatást, innovációt, az EU versenyképességének erősítésére, az európai ipar pozíciót megerősítve az, a globális értékláncban. A stratégia persze nem lehet befelé tekintő, hanem a globális együttműködés szintjére kell vinni a tiszta energia innováció területén is, és az emissziós célok elérése érdekében a biztos kollégám erről majd beszámolni egy hét múlva. Tisztelt képviselők, nagyon sok más területet említhetnék, meg például a magatartás változásának fontosa, hiszen még a legjobb energia címkézési rendszer vagy technológia is haszontalan, hogyha az állampolgárok nem tudnak róla és nem használják vagy a szakismeretek jelentettek ki is kihívás az alacsony szénkibocsátási változásra, vagy pedig az a energiaszegénység leküzdése, hiszen az, hogyha az épületek intelligens építése egy fontos dolog, de az, hogy minden európai állampolgár egészséges modern lakáshoz hérjen hozzá egy másik eleme a kihívásnak. Az Energia Unió kormányzásának témáját szeretném végül megemlíteni, mert önöket ezt tudom érdekli. Fontos mechanizmust kell létrehozni az Energia Unió létrehozása érdekében, ezért végéig működés javaslatokat terjesztünk be az Energia Unió kormányzásának meghatározására, és az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet kell kapni ebben a folyamatban. Azért erőltetem ezt mindig, a jogalkotási javaslatokat, hogy biztosítsuk a teljes részvételét a parlamentnek, mint társjogalkotónak ebben a folyamatban. A jobb ö, szabályozási elveknek megfelelően cél az, hogy kartosítsuk a már működő tervezést, a jelentéskészítési monitoring kötelezettségeket, hogy ezek koherensek legyenek, ugyanakkor csökkenjen a bürokratikus teher, és az integrált tagállami energia és klímatervek összekapcsolhatóak legyenek. Ezek fontosak hosszú távú tervezés elősegítés érdekében minden dimenzióját kiaknázva az energiauniós stratégia lehetőségének. Ha megengedik, itt abba hagyom, mert szívesen meghallgatnám az önök véleményét, a legfrissebb fejleményeket, illető véleményét, kérdéseiket, hogy eszmecserére kerülhessen sor az önök inputját is mm, felölelve. Mint tudják, eh, én eh, híve vagyok, elkezdett híve a parlament való párbeszéd folytatásának, és azt remélem, hogy eh, ennek kiváló szintere lesz majd a, az Energiaunió második szakaszának bemutatása, amely ezért decemberére lesz mm, várható. Ez is jó alkalom lesz majd arra, hogy eszmét cseréljünk e nagyon fontos projektek, jogalkotási projektek ügyében. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük önnek, alelnök úr. Most pedig nézzük az első kérdéskört. Péter Lizének adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, alelnök úr. A Párizsi Egyezményről és a megvalósításról szó volt. Ez természetesen egy nagyon fontos központi szerepű ETS eszköz, de úgy gondolom, hogy a többi eszközről is beszélnünk kell, a az effort sharingről és a többi célokat, célok elérésére szolgáló eszközről. A kibocsátás kereskedelemre vonatkozó javaslattal kapcsolatban az LPP e egy kicsit szkeptikus. Hát a, C, a T10 százaléknak az elérése és a az ingyenes kvótáknak a helyi, helyileg való kiosztása nem egészen E kielégítő. Mi beadtunk egy javaslatot, amelyben azt írjuk le, hogy szerintünk hogy tudjuk tartani, a, hogy tudjuk ezt a dolgot kezelni, illetve a légi közlekedéssel kapcsolatban is ö, ö, adunk javasol, javaslatokat, illetve ö, ugye azt mondjuk, hogy az acél, acélművek azok 30%-kal kell, hogy csökkentsék a kibocsátásukat, a légiközlekedés viszont csak 10%-kal. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unión belüli csak arra vonatkozó csökkentési célok nem egészen kielégítőek ebből a szempontból. Aztán van még egy más téma, ami az Energia Unióval kapcsolatosan merült föl az energiahatékonyság témájában. Az Energia Unióban ez a legfontosabb feladat, az energiahatékonyság megvalósítása, és az irányelv kialakításánál a megvalósítási jelentésnek én voltam a szerzője. Nagyon konkrét javaslatokkal élünk ebben. Kérem, hogy a bizottság ezeket olvassa el, és fogadja meg. Először is az energiahatékonysági irányelv csak 2020-ig érvényes, és arról beszélünk, hogy esetleg 2030-ig kellene kibővíteni, vagy meghosszabbítani ezt, de miért nem tehetnénk ezt ö, a, hogy a, a klímaváltozás mellett miért nem tehetnénk -e azt meg, hogy ezt 2030-ig vonatkozó célokkal látjuk el, hiszen az európai energiahatékonyság ugyanolyan fontos, az sem csak néhány évre kell, öt évre kell tervezni, hanem sokkal továbbra. Aztán a 20%-os célt is megemlítették. A parlament nem ért igazából egyet, azban, ne, parlamentben nincs megegyezés arról, hogy mennyi kellene, hogy legyen. Ez a, az összeg, illetve ez a 10% szám minden esetre nem egészen ambíció, nem egészen realisztikus célkitűzések lehetetlenné teszik a megfelelő mennyiségű befektetést ezen a téren. Jó lenne, hogyha az energiahatékonyságot ilyen szempontból tudnánk irányítani, hogy ez megegyezen az e, ezzel. Köszönöm, Matthias Gróte. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, kedves Maros. Először is köszönet a, azért, hogy bemutattad az EU bizottság szakpolitikáját a háromszög mentén. Jó szakpolitika, jó finanszírozás, jó technológia. Három sarokpont. Múlt héten némi felkavarodást keltett a bizottság energiapolitikai kommunikációjában a mini AKV-k ügye. Itt nem nincs hiánya jó technológiákból, illetve 30 évvel Csernobil után, meg Fukushima után nem hiszem, hogy az atomenergia fogja megoldani az Európai Unió energia problémáit. Van egy jó alap az energia, az európai szerződésekben, amely meghatározza, hogy az, e- a tagállamok döntenek az energia mixről, úgyhogy a jövőben az ilyen nyilatkozatok ügyében azért megfontoltabbak kell legyenek, mert nagyon sok közvitát keltenek az efféle bejelentések. Fontos, hogy megfelelő sztenderdeket teremtsük, mert a mobilitás területén hatalmas lépést kell tegyünk, a szabványok, például az elektromobilitás kérdésében, mert a kéz a megújuló energiaforrások alkalmazásában nagyon jó, ám az Európai Unióban hiányok vannak, ha valaki elektromos autóval akar Európában egy komolyabb túrát tenni, hát nagyon nehéz ezt megszervezni, holta, hogy tankol menet közben az elektromos autójával. Fontos tehát, hogy jó szabványok legyenek, mert ezek révén lehet csak a jó technológiát valóban végrehajtani és alkalmazni. És itt mindenkit egy asztalhoz kell ütetni a bizottságnak. A CO2 kibocsátás csökkentésének témájában itt némi egy-két dolgot elértünk, Ivo Belet jelentése az ETS rendszerben szól ezekről, ám egy területekről, amelyről Péter Líze is beszélt, amely lényegi fontossággal a szakbizottságunk és a Párizsi konferencia szempontjából, az, hogy a közlekedés is be kell, be kell fizesse maga hozzájárulását. Nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, a vegyiparnak, vagy más iparágak képviselőinek, akár szakszervezeti embereknek, hogy hát igen, nálatok megszorítunk, de vannak kivételek történelmi oknál fogva. Hát ez nem megy. Kicsit erősebb nyomást kell gyakorolnunk. Nem akartam zavarni a telefonbeszélgetést. Tehát nagyobb nyomást kell gyakorolnunk az Európai Bizottság részéről, nemzetközi szinten, hogy megegyezésre jussunk azon a területen, amely nem része az ETS rendszernek eddig. A, az erőfeszítés megosztás címszava alatt bizony többet kell elérni, azért, hogy a Párizsban kötött megállapodás és ígéretek a 28 tagállam körében betartható legyen. Thank you very much. And now for... Köszönöm szépen. Gergely következik a Libe frakciótól. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr, köszönöm Sefcsovics úr, hogy ellátogatott ide és megtartotta a beszédét. Ezer kérdés felmerül bennem, hiszen annyira nagy a tárcája, ami ön, a tárcája, amit ön visz. De megpróbálom koncentráltan feltenni a kérdéseimet. Először is. A párizsi klíma megállapodás nagyon sikeres volt, de azóta azt látom, hogy nagyon sok tagállam megpróbál egy kicsit kibújni azon kötelezettségvállalások alól, amelyet mi magunk szabtuk meg EU szinten. Tagállamok csoportjai írnak leveleket, amiben azt mondják a bizottságnak és másoknak, hogy nagyon sok szénre vonatkozó intézkedés alól felmentést kérnek, vagy például, hogy az erdőgazdálkodás ne szerepeljen ebben a közös teherviselésben, vagy a mezőgazdaságra ne vonatkozzanak a, megáll- a kötelezettségvállalások, mert a mezőgazdaságnak növekednie kell. Ilyesmiket láttunk. És őszintén szólva, nagyobb összefogást látok amellett, hogy többet, többet bocsássunk ki, mint hogy kevesebbet bocsássunk ki. Jó lenne, hogyha az Európai Unió kicsit konkrétizálná, hogy hogy akarja az alacsony szén felhasználást elérni a század közepéig, a 2020 utáni célkitűzésekről már beszéltünk, a 2030 utániról még folyik a gondolkodás, várjuk ezzel kapcsolatban, és mással kapcsolatban is az önök önjavaslatát, de azt tudjuk, hogy 2050-ben a széndiokszid kibocsátásnak 85-90%-kal kevesebbnek kell lennie, mint a mostani szint. Az Európai Bizottság még mindig foglalkozik ezzel a 0%-os stratégiával, amelyet 2050-ig kéne elérni? és ez megfelel ezek a célkütő, ez a célkütőzés, ha van ilyen, megfelel a párizsi kötelezettségvállalásnak? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kicsit bátorítsuk a tagállamokat, hogy jó irányba haladunk, és hogyha a tagállamok kibúvókat keresnek, az egyáltalán nem jó. Ez lenne az első kérdésem, ez egy elég általános jellegű kérdések. Második kérdésem a bioüzemanyagokra vonatkozik. A meghallgatása során tavaly elég nyersen fogalmazott. Az ILUK dossziéban egyértelmű volt, hogy az első generációs bioüzemanyagokat nem támogatjuk immárom. Kérdezem, hogy most hogyan gondolkodik erről? Még mindig úgy véli, hogy az első generációs bioüzemanyagok nem a jövő útja, legalábbis közlekedésben, a szállításban, a légi közlekedésben nem jelenti ez, nem ez a jövő útja legalábbis. A két héttel ezelőtti Montreali konferencia erre mutatott, erre utalt. Kérdésem, hogy ennek milyen következménye lesznek, attól tartok, hogy az első generációs bioüzemanyagok ára nagyon nagy, mármint, hogy mit veszítünk azzal, hogy ezt használjuk. Kérdésem tehát, hogy most jelenleg hogyan vélekedik ön erről a kérdésről. Köszönöm szépen. GUE részéről Katarina Konyecsna. Děkuji, pane předsedo, také já si dovolím vám poděkovat, pane komisaři. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak. Köszönöm, hogy megpróbál minket a lehető legnagyobb rendszerességgel tájékoztatni, illetve hogy mindig elfogadja a meghívásunkat. Szeretnék egy olyan dologról beszélni, amit még nem említett. A bizottságnak az Energiaunió keretén belül egy kezdeményezést kezdett, kellett volna bemutatnia, amely kapcsolódik a gazdasági csomaghoz. Úgy tűnik, hogy nem igazán foglalkoznak megfelelő mélységgel, mélységben azzal, hogy eh, mi történik a hulladékok elégetésével. Azt hiszem, hogy ez a kérdés igenis eh, fontos, és az energia, Energiaunió szempontjából ez egyáltalán nem lényegtelen. Mi a véleménye erről? Nos, néha a rosszul elvégzett a hulladék égetőkben végzett, rosszul elvégzett hulladék égetés még rosszabb hatással van, mint hogyha tárolnánk a hulladékokat. Sajnos jelenleg nem minden szemét égető vagy hulladék égető felel meg a normáknak, és ez rendkívül rossz a környezetnek. Sok helyen beruházások történtek, hogy modern hogy modern létesítményeket hozzanak létre. Kérdésem, hogy hol áll, hogy áll azzal a kezdeményezéssel, amelyet tavaly jelentett be az Energia Unió a körforgásos gazdaság szempontjából ez rendkívül fontos lenne, és milyen, milyen lépésekre várhatunk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm zöldektől, vajon ki van itt, vagy az EFD. A zöldek képviselőt hallgatjuk meg, az EFDD képviselőjét, és utána Sefcsovics úr következik, hogy válaszoljon. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. The first... Köszönöm szépen, elnök úr. Léze úr kérdésére válaszolnék először. De valójában itt kérdés, vagy témaköréket köréket láthatunk, amelyek több felszólalásban is előtűnnek. Gróte úr is kapcsolódott egy témához. Azt hiszem, az a hiteles képet a mai napokról, hogyha azt mondom, hogy a párizsi megállapodás után és ezután a lelkes lelkesedés után, ugye azt gondoltuk akkor, hogy ez egy történelmi eredmény, amit Párizsban történt. Most viszont oda jutottunk, hogy a tagállamok számításokat végeznek, gondolkodnak, ez valójában konkrétan amit jelent számokra. A tagállamok tehát előállnak az konkrét kérdéseikkel, ha az ember ellátogat egy tagállamba, akkor sok mindent meghallunk, sok mindent hallunk arról, hogy ilyen vagy olyan iparágnak milyen a szén intenzitása, vagy Észak-Európában a biomasszáról hallunk sokat, vagy az erdőgazdálkodás fontosságáról, hát ez természetes része a folyamatnak, és ezáltal úgy gondolom, hogy bizottsági oldalról és tagállami oldalról is egyértelműbbé válik, hogy kinek mi az álláspontja. A bizottság képviselői és a szakértők továbbra is úgy vélekednek, hogy szeretnénk úttörő szerepet vállalni továbbra is a klímaváltozás elleni harcban. Európa mindig is kiváló volt egy dologban, nem csak vállalásokat tettünk, ígéreteket tettünk, hanem azonnal egy erre, ehhez kapcsolódó jogalkotási javaslattal vagy szöveggel is előálltunk. Ugyanez történt Párizsdal. Ezt a kiváló gyakorlatot szeretnénk folytatni a jövőben is. Az ets en már utaltak. Idén alapvetően a Párizs utáni agendával szeretnénk foglalkozni, tehát a közös teherviselés, vagy hogyan lehet például a közlekedésből, szállításból a lehető legjobban kivonni a szenet, vagy mezőgazdaságból, vagy hogyan lehet javítani a európai épületek energiahatékonyságát. Ezek mind olyan dolgok, amelyekkel foglalkozunk, és szeretnénk a vállalásainkat teljesíteni. Szeretném leszögezni, hogy már egy egész másik játszmának a szabályai érvényesek, korábban a 2020-ra vonatkozó célkitűzésekről beszéltünk. Itt bizonyos tagállamoknak megengedtük, hogy egy kicsit többet bocsássanak ki, mert ők az ipari fejlődésben egy kicsit hátul kullogtak. Most viszont mindenkinek kivétel nélkül valamit le kell tenni az asztalra, hogyha el akarjuk érni a nem LTS e ágazatokban, akkor mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni, ez egyértelmű. Nagyon komoly hatástanulmányokat végzünk, szeretnénk megfelelő érvekkel is alátámasztani azt a tagállamoknak, hogy miért ez a helyes javaslat minden egyes tagállamra vonatkozóan, miért igazságos, és hogy a kollektív tehervállalással vagy erőfeszítéssel hogyan érhetjük el a magunknak megfogalmazott 2030-ra érvényes célkütőzéseket. Nézzük a légi közlekedést. Azt hiszem, hogy az összes nemzetközi szereplő közül mi vagyunk azok, akik a leglelkesebbek vagyunk, illetve leginkább szeretnénk elérni szigorú normákat. Ez vonatkozik a az üvegház hatást okozó gázok kibocsátására is, és ugye az az elképzelés, hogy ez globális rendszer lesz, tehát globális megalapodásra van szükség. Mindent megteszünk azért, bizottságként koordinálva a tagállamokkal, hogy pozitív eredmény legyen az ICAO-ban. A légi közlekedési ipar számos vezetőjével találkoztam, és egyértelmű volt, az, amit ők mondtak, a párizsi megállapodás után rádöbbentek arra, hogy nekik is részt kell venni ebben a folyamatban. A légi közlekedésnek is szerepet kell vállalnia abban, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. Reméljük tehát, hogy idén megszületik majd a globális megállapodás arról, hogy 2020 után úgymond semlegesítsük a széndiokszid kibocsátást. Ennyi szerintem azért többet tudnánk tenni, de az is nagyon fontos szempont, hogy elkezdődjön ez a folyamat. Mostanáig elképzelhetetlen volt ebben az iparágban a globális megállapodás, tehát konszolidálni kell az erőfeszítéseinket. Ezt az első mérföldkövet kell elérni, utána tudunk koncentrálni a következő lépésre. Ugyanez vonatkozik egy másik ágazatra, ez pedig a tengeri hajózás, nemzetközi tengeri hajózás. Az elmúlt években, évtizedekben ez az ágazat sokszor kicsúszott a szabályzásból, pedig elég komoly szennyezőiparról van szó, vagy komolyan szennyezőiparról van szó. Most már vannak globális adataink, tudjuk pontosan, hogy melyek a hatékonyabb hajózási útvonalak, melyek a kevésbé hatékonyak, és éppen ezért meg kell próbálni szabályozni és más gyakorolni a nemzetközi tengeri hajózása is. Energiahatékonyság a következő téma. Több szinten szeretnénk dolgozni, tehát párhuzamos munkára van szükség. Szerintem ez az egyetlen követen, követhető és elképzelhető munkamódszer. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit akarunk európai szinten elérni. Mit célzunk meg? A tanulmányt jelenleg véglegesítjük. Mi a legköltséghatékonyabb, legmegfelelőbb célkitűzési szint? Hogyan tudjuk elérni legjobban a 2030-ra vagy a 2030 utáni időszakra vonatkozó céljainkat. A párizsi megállapodás során egyértelmű ígéretet tettünk, 80-90%-kal kell csökkenteni a széndiokszid kibocsátást 2050-ig, és ez természetesen nagyban megváltoztatja a globális gazdaságot. A tagállamokkal szoros kapcsolatban állunk. Szeretnénk, hogyha az energiahatékonyság irányelvben foglalt európai célkitűzéseket végre is tudnánk hajtani. És szeretnénk, hogyha a tagállami energia és klímaváltozásról szóló tervekben mindez konkrétan is megjelenne. Nagyon intenzív konzultációban álltunk sok tagállammal, próbáljuk őket meggyőzni őket arról, hogy nekik is van feladatuk. lesz, tehát Párizsban aláírtunk egy globális megállapodást, lesz aztán egy, egy keret Európa egy európai keret arról, hogy mit szeretnénk elérni, de a konkrét munkát tagállami szinten kell végrehajtani, tehát minden egyes tagállamnak ki kell fejleszteni egy tagállami és egy um, energiáról és klímaváltozásról szóló tervet. Tehát ez is hozzájárul a globális erőfeszítéshez. Az energiahatékosság nagyon fontos része ennek a csomagnak, és egyfajta sablonokat, vagy példa modelleket, példákat, modelleket fogunk majd kiadni arról, vagy nyilvánosságra, nyilvánosságra hozni arról, hogy pontosan hogy néznének ki ezek a tagállami tervek, különböző paramétereket hogyan lehet végrehajtani. Ami az energiapolitikát illeti, illetve a múlt héten megbeszélt dokumentumokat, erre Gróte úr utalt. Egy szakértői javaslatra vonatkozott mindez, hogyan lehet a kutatást, fejlesztést jobban koncentrálni, hogyan, merre kell elindulni a kutatási fejlesztési stratégiában. Amikor az atom szót használjuk, akkor rögtön parázsvita szokott kialakulni. A jövőben arra lenne szükség, és ezen közösen kell gondolkodni, hogy kicsit derűsebben tudjuk megbeszélni az atomenergiát, mert jelenleg az a helyzet, hogy amint az atom szó belekerül, egy előkerül a vitában, rögtön polarizálódnak a vélemények, tehát gyakorlatilag lehetetlen erről normális körülmények között beszélni, mert rögtön két részre szakad a tárgyaló közönség. Kérdés, hogy mi legyen Európában az atomenergia jövője, több mint száz atomerőműünk van, vannak olyan tagállamok, amelyek újakat akarnak felépíteni, vannak olyanok, amelyek a létezőket szeretnék a jövőben is használni. Tudom, hogy rendkívül drága az atomerőműveket bezárni, és technika, technológiai szempontból sem egyszerű feladat ez. Rendkívül fontos az, hogy az atomenergia biztonsága minden körülmények között teljesüljön, hogyha folytatjuk a, ezt a fajta energia előállítást, akkor természetesen a lehető legnagyobb biztonsági normák tiszteletben tartásával kell megtenni. Pontosnak tartom azt, hogy megfelelő dolgokra koncentráljuk, és dedramatizáljuk egy kicsit ezt a vitát. Egyébként attól félek, és sokszor hallom ezt az agályt az ipartól is, különben az EU keretein kívül tárgyalják majd meg az atomenergia kérdését, ez semmiképp sem kívánatos, ez nem tesz jót a atomenergia vagy az atombiztonság kérdésének, és Európa kiváló szakértelemmel rendelkezik ezen a területen. Saját érdekünk az, hogy megfelelő fórumon tudjuk ezt a kérdést megtárgyalni. Azt hiszem, hogy a modell, ami ehhez használandó, amit Prágában láttunk, az nem csak az, az, az, az, az a működő modell, hogy a civil szervezetekkel, a parlamenti szervezetekkel és más érdekeltekkel is meg kell tárgyalni ezt, nem pedig csak a szakértőkkel, tehát az atomerőmű iparral, mert akkor minden aspektus bele tudunk foglalni, és eh, odafigyelünk eh, minden minden országban a különlegesen érzékeny kérdésekre. Következő az elektronikus autókra vonatkozó szabványosítás. A hanoveri vásáron én két olyan terméket láttam, ami felkeltette a figyelmemet. Az egyik egy bemutató volt, aki, amelyet Obama elnöknek és Merkel kancellárnak tartottak, egy olyan töltő, amely ö, 25 perc alatt 50, 50 kilométer megtételére képessé tette az autót, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy ezek megvannak, és persze rögtön föltették a kérdést, hogy majd az amerikai konnektorokba is be lehet ezeket dugni, de hát annak ellenére, hogy egy kis különbség van a feszültségek között, meg lehet ezt tenni. A második kérdés az az volt, hogy az elektronikus autók, autó hogy, tudnak, hogy tudunk energiát tárolni. Gyakorlatilag lehet olyan autókat találni, amelyek amelyek ilyen akkumulátorokkal kerülnek eladásra, és ugyanakkor pénzt takarítanak meg és azt mondták, hogy 1200 eurós árban érhető el ez majd. Én úgy gondolom, ha bár nehezen hiszem el, akkor úgy tűnik, hogy az elektromos autók vezetése sokkal népszerűbbé fog válni a közeljövőben. Minden esetre egy egyetértési nyilatkozatot írt alá az USA az EU-val, arra vonatkozólag, hogy az ISPRA hogy Iszprában és Aragonban legyenek olyan laboratóriumok, amelyek ebben a témában dolgoznak azon, hogy a harmonizációnak milyen lehetőségei vannak, illetve milyen következő lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az infrastruktúra szintjén is tudjunk harmonizálni. A második kérdéskör a Párizsi Egyezmény ratifikálásával kapcsolatos kérdések köre volt. A ratifikációval minél gyorsabban előre szeretnénk haladni a vállalás elosztása vonatkozó javaslaton belül, és szeretnénk olyan javaslatokat is bemutatni, amelyek pontosan ennek a megállapodásnak a ratifikálására vonatkoznak. Remélem, hogy még nyár előtt sikerül az összes tagállamot mobilizálni annak érdekében, hogy ezt, meg, ezt a folyamatot elindítsák. Gerbrandi úr arról beszélt, hogy a tagállamok viselkedése milyen ezzel kapcsolatban, és hogy a felelősségvállalásuk mennyire komoly. A bioenergiával kapcsolatban és annak a bioenergiával kapcsolatban az a fontos, hogy legyen egy fenntarthatósági politikánk. A biomasszával kapcsolatban már adtunk ki kötelező jellegű ajánlásokat, ez nagyon jó, de a biomassa segítségével hatékonyabban kellene csökkenteni az üvegházhatású gázokat, ez a célunk, de akkor a biomasszát fenntartható módon kell tudnunk termelni az egész előállítási lánc során. Ezért fontos, hogy a, az elszámolási szabályokat is frissítsük, illetve azon is dolgozunk, hogy legyenek masszív fenntarthatósági kritériumok a biomassa területén. Ezen kívül elindítottunk egy konzultációs folyamatot, talán önök is tudják, hogy mennyire jó volt a visszajelzés, és hogy milyen sikeresek voltak a múlt heti ülések. Úgyhogy most azt nézzük meg, milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezeket a kritériumokat megfelelőképpen kialakítsuk. Lesz egy megújulókról szóló irányelv, de e, e, amiben e, amin belül ezt el tudjuk helyezni, de lehet, hogy vannak erre más lehetőségek is, hogy ezeket az új kritériumokat majd megpróbáljuk minél jobban beágyazni a jogalkotási keretbe. Aztán a bioüzemanyagok új generációjáról is érkezett egy kérdés. Jelenleg arra van szükség, hogy fokozatosan vezessük ki az első, első generációs bioüzemanyagokat. En, ennek a legfontosabb dol, oka az volt, hogy az első generációs üzemanyagok termelése a mezőgazdaságot negatívan befolyásolta, nagyon sok országban súlyosbította a szegénységet, és ezért döntöttünk úgy, hogy kivezetjük őket, folyamatosan megszüntetjük ezeket. Most azt elemezzük, hogy mit tudnánk tenni annak ösztönzése érdekében, hogy a fejlettebb bioüzemanyagok termelése népszerű legyen az erre vonatkozó anyag is elkészül majd, és akkor ez jobban meg tudja világítani, hogy ezen a területen milyen lépések kellenének legelsősorban. Aztán a 2030 utáni időszakra vonatkozó tervek, igaza van Gebrandi úrnak, hogy ezzel kell, már most kell foglalkoznunk, hiszen itt a közvéleményt is be kell vonni, el kell készít, elő kell készítenünk az infrastruktúrát, az ipart, és nagyon sokat dolgoznunk kell a társadalom magatartásának a megváltoztatásán is. Tehát a fenntartható energiával és a klímával kapcsolatos tervek a 2020 és 2030 közötti évtizedre kell elsősorban elkészüljenek, de tagállamokat már most ösztönözzük arra, hogy a 2030 utáni időszakra is gondoljanak. A 2030-ra kitűzött célok elérése is nagy feladat lesz, de ha még ennél is tovább akarunk haladni, tehát hogyha 2050 körül 80 vagy 90 százalékkal akarjuk csökkenteni a kibocsátást, akkor nagyon fontos, hogy már azt is gondoljuk, hogy a 30 utáni időszakban milyen feladatokat kell tervezni. Tehát azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy ezt a stratégiát kövessék. Biztos mindenki tudja, hogy a hivatalos ütemterv hogy néz ki. 2018-ra készül az IPCC panelnek az a javaslatot, amely azt fogja tartalmazni, hogy az 1,5 fokos célkitűzés hogy tudjuk elérni. Aztán a, ezután kezd, kezdődik el a 2050-re vonatkozó ütemterv elkészítése, és 2023-ban fogjuk elkészíteni annak az elemzését, hogy az addig eldöntött feladatok, eh, meghatározott feladatok végrehajtása hogy folyik. Konyecsna asszony arra utalt, arra a néha ellentmondásos tényre, hogy a hulladék területen a célok és a, az energia hatékonyság kérdése hogy alakul. Észszerűen kell ezt a témát megközelítenünk. Tiszteletben kell tartanunk az úgynevezett hulladék hierarchiát. Tehát először is meg kell előznünk a hulladék termelését, másodszorban pedig újra kell hasznosítani azt, ha tudjuk, akkor újra kell, akkor újra kell feldolgozásra sor, kell, hogy sor kerüljön, és ha nem sikerül, akkor pedig hulladék égő, égetőkben energiává kell, hogy alakítsuk, és az ezutáni leges, legutolsó lépésként kerülhet csak sor a hulladéklerakóban való deponálás. Hiszen a mai nap elérhető technológiáják fényében rengeteg lehetőségünk van az újrafeldolgozásra, újrahasznosításra és annak elkerülésére, hogy a hulladékok végül is szemétlerakokban, hulladéklerakokban végezzék. Mindezt tehát ilyen szempontból tekintjük, és a hulladékokra vonatkozó energiajavaslatot még az év vége előtt el fogjuk készíteni, és itt pontosan a hulladék hierarchiára fogunk központ, összpontosítani. Itt figyelembe veszük a körforgásos gazdaságról szóló gondolatokat is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. És most kezdődik a második kör. Grosztet asszony. Ö, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és egy és elmondta a véleményét az Energiaunióról. Az energia hatékossággal kapcsolatban mindig az a érzésünk, hogy nehezen tudjuk konkretizálni a dolgokat, de sok minden függ attól, hogy milyen beruházások történnek. Említettem a légiközlekedést. A légiközlekedési iparban vannak már olyan légitársaságok, amelyek bizony erőfeszítéseket tesznek, bizonyos modelleket használnak bizonyos útszakaszokra, mert energia szempontjából, energia hatékosság szempontjából ezek a legjobbak. Arra lenne szükség, hogy nemzetközi szinten bizonyos dolgokat kikössünk, tehát kötelező érvényű érvényel azokat a normákat próbáljuk meg elterjeszteni, amelyek Európában már, már élnek. A klímaváltozás elleni harcban ugye azok, azt ne felejtjük el, hogy azok, akik a, az atomenergiával le akartak állni, azok rávetették magukat a szénnel működő hő erőművekre, ez pedig rendkívül rosszat tesz a környezetnek, evidens, hogy az atomenergiában a biztonsági normákat növelni kell, magasabb norm, vagy kell, szigorúbb normákra van szükség, de ettől még a, klím, a klímaváltozás ellen harcolni kell. Szép dolog, hogy a megújuló energiaforrásokról beszélünk, de az elkövetkező 10-20-30 évre nézve ez a célkitűzés nem elég. A földgázról még nem beszélt, biztos úr. Pedig az Energiauniónak ez is részét képezi, és a földgáz ellátásának biztonsága komoly kérdés. Tagállami csoportosulásokat kér, hogy erre legyenek regionális csoportok. Ez nagyon szép dolog, de ezt csak rugalmasan lehet létrehozni. Nem kell. Nem kell, nem szabad túlságosan rigid rendszerekben gondolkodni, amelyek behatárolják egy-egy tagállamnak a fellépését. Gondoljuk arra is, hogy milyen nemzetközi veszélyek merülhetnek fel, tehát szerintem az sem elképzelhetetlen, hogy egy-egy tagállam több regionális csoport kép, részét is képezze. Beszélt arról, hogy a tagállami, illetve írt arról a bizottság, hogy a tagállami válságterveket fölváltják a regionális válságterveket. Valóban így van? Köszönöm, Leinen úr. Köszönöm, alelnök úr. A három szög, amit bemutatott, jó. Ha megfelelő következtetések is adódnak persze belőle. Ugye sokat beszéltünk a közlekedésről, és tény, hogy növekszik a kibocsátás a közlekedés révén, míg a többi másik fontos komponens az építőipar a foszilis energia jelentős részét hűtésre és fűtésre adjuk ki, vagy költjük. Ezért fontos az utóbbi területre vonatkozó stratégia, és az új épületeknél sokkal többre van lehetőség, mint amit az új, a régi irányelv előrányoz. Öt éve vagyok a svájci szolárdi zsűriében, és ott a, a nulla energia szint is elérhető, ott plusz energia épületek néhány éve már építhetőek mint látjuk a diazatok között. Az internet és a számítástechnika összekapcsolásával az építőipar hatalmas lehetőségekkel bír. Nem szabad lekésnünk erről a vonatról sem. Felmerül a kérdés persze, hogy a zöld finanszírozással mi a helyzet, mert, mint mondottam, nagyon sok cselek szereplő van itt, lakásház tulajdonosok, fontos, hogy kreatív gondolatok jönnek létre. Az FC nem elég itt a zöld finanszírozásra a kisebb projektek tekintetében, különösen az építőiparban új gondolatokra van szükség. Harmadik aspektus technológiai forradalom. Éppen a kínai delegációval érkeztem vissza, múlt héten a zöld fejlesztéseket is vizsgáltuk, a kínai batéria vagy, vagy elemtechnológiát, a fotovoltaikus projekteket láttuk Kínában. Hol van az EU-ban a hangsúly? Hol akarunk vezető szerepet játszani? hol akarunk a legjobb, a jobbak közé tartani, vagy akár a legjobbak lenni pontosan. Thank you very much. Köszönöm. Szelimovics úr a szó. Thank you very much, Commissioner. Um, say how, underline how... Köszönöm, biztos úr, csak szeretném hangsúlyozni, melyre nagyra becsüljük, hogy eljött, eljön gyakran, és ezt még cserél Teljesen egyetértek azzal, amit mondott az Energiaunióról, és itteni szavaiból is, meg a hivatalos nyilatkozatából is a 2015-ös energiaunióra vonatkozó gondolatokat nagyra értékelem. Két kérdésem adódná ebből. Az energiaunió egyik célja az, hogy az EU tagállamok és az energia közösség államai, mint Moldávia, Bosznia, hercegovina Szerbia, Montenegro, Ukrajna között egy erősíts együttműködés, hogy hatékonyan végrehajtásra kerüljön az EU ö, energia aki. Milyen konkrét lépéseket tervez a bizottság annak érdekében, hogy ezt az együttműködést még tovább erősítse? Második kérdésem. Az Energiaunió jövőképe mögött egy olyan unió áll, ahol a tagállamok belátják, hogy egymástól függenek. Hogy energiát szállítsanak, garantáljanak állampolgárok számára, az igazi szolidaritás és bizalom légkörében. Ez idézet volt az ön nyilatkozatából. Ugyanakkor, ahogy a Chatham House jelentése is rámutat, rámutat ebben a témában, meg más példák is mutatják, van egyfajta strukturális megosztottság Európában, és bizalomhiány a tagállamok között, amely akadályoz energiaunió célok elérését például. Nem eléggé kapcsolódnak össze a tagállamok. És ez nem véletlenül van így. Sokszor szándékos ez a kapcsolódás hiány. Mi több egyes EU tagállamok nagyban függenek az orosz gáztól, és ezek vagy ugye, tartnak attól, hogy a főszállítójukkal szembe kell forduljanak, vagy egyéni szerződésekbe kényszerülnek. Itt az, az északi áramlatra is gondolok, és ez az energiaunió ellen ható tényezők. A bizottság hogyan igyekszik erősíteni a bizalmat a tagállamok között az energetikai szállítások tekintetében? Köszönöm. Ek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen alelnök úrnak, hogy eljött hozzánk, és a terveit megbeszéli velünk már elvették a kérdésemet, ugyanis én is meg akartam, fel akartam vetni a mini atomreaktorok kérdését, úgyhogy most egy másik kérdéssel fordulok önhöz, mégpedig a klímaváltozás elleni harc terén. Ugye sok lehetőségünk van. Én azt kérdezném öntől, hogy a mezőgazdasági szektort itt mennyire vesszük majd figyelembe, különösen a haszonállatok állom, állománynak a túlságosan nagy számára tekintettel. És mert ugye ők is hozzájárulnak a kibocsátáshoz. És még a mini atomreaktorokkal kapcsolatban, ugye minden mini atomreaktor potenciális terror cél ezekben a nyugodtalan időkben, azért ezeket a veszélyforrásokat is át kellene gondolnunk, amikor erről beszélünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Beletúr következik. Thanks very much. Uh... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, alelnök úr. Sok minden elhangzott már. Az ETS-ről, arról, hogy milyen komoly erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy ezt reformáljuk. Az iparágnak komoly kérdései vannak. Aztán Péter utalt arra, meg Mátiás és mások is arra, hogy mi a helyzet a légi közlekedéssel. Én két kérdést szeretnék feltenni, az egyik a közös teherviselésről, vagy tehervállalásról a közlekedésben, szállításban. Említette, hogy sokkal többet lennénk képesek megtenni. Kérdésem, hogy mi a helyzet az autóbuszokkal és a kamionokkal. Az USA-ban, Kanadában és Japánban már nagyon szigorú normákat vezettek be, nekünk nincsenek ilyen szigorú normák, nekünk nincsenek ilyen szigorú normáink, talán az ön feladata lenne, hogy ebben a kérdésben úttörő legyen nem Szerintem nem egy időigényes monitoring fázisra van szükség, hanem, ahogy ezt mások tették, ezt el kell kerülni, és komoly eredményekre kéne koncentrálni, ezeket kéne elérni még 2030 előtt. Tehát gyorsítsuk fel a folyamatot, és tegyünk komoly erőfeszítéseket. Ez az első kérdésem, második kérdésem. Erre már félig meddig utalt, vagy válaszolt, biomasszáról van szó. A biomassa feldolgozásának, vagy az ebből származó energiának, energiáról, ilyen típusú létesítményekről már nagyon komoly vitákat hallottunk, mert nem eléggé fenntartható ez a fajta üzemág. Úgy tűnik, hogy csak akkor fenntartható ez, hogyha komolyan támogatják. Mi a helyzet, mi a megoldás erre? Importáljunk faárut? Vagy az offshore energiát kell komolyan támogatni? Ezek nagyon nehéz, választ, nagyon nehéz választás elé állítják önt. Hogyan választanak? Köszönöm. Párnyó úr. Oui, monsieur le, vice-président. Euh. Köszönöm szépen. Tisztelt alelnök úr! A párizsi megállapodás megállapodást ratifikáltuk. A bizottság április 21-én elkötelezte magát, hogy a tavaszi szünet, vagy a nyári szünet előtt két javaslattal él. Egyrészt erről a ratifikációról, másrészt pedig a különböző tagállami reformokról, hogy a tagállamok meg tudják, előtt, a tagállamok tudják teljesíteni a kötelezettségvállalásokat. Május 3-án a Júri Eh, helyesbít az előadó, a bizottság eh, jogi szolgálata korrekcióval élt, ezt a két, ezt a két témát eh, szétkapcsolta egymástól. Nos, vannak olyan tagállamok, amelyek erősen függnek a szén től, például Lengyelország, Csehország, Szlovákia. Úgy tűnik, hogy számukra egészen más metódusok kellenek, vagy módszerek kellenek ahhoz, hogy 2030-ig 40%-kal csökkentsék a szénfelhasználást. És úgy tűnik, hogy pontosan ezek a szénfüggő országok gátolják az, hogy az Európai Unió ratifikálja ezt a gátolja azt, hogy ratifikálják ezt a megállapodást. Hogyan lehet ez ellen fellépni? Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Hogyan lehet el megoldani azt, hogy folytatódjanak a tárgyalások, és hogy az Európai Unió ismételten főszereplő legyen, ugye ahogy tavaly decemberben, is egy hangon tudjon szólni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Peterle úr. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr. Köszönöm szépen ígéretes prezentációját, amely világos koncepciókat is tartalmazott. A fenntartató jövőhöz az kell, hogy koherens módszertam révén egyszerre több területen lépjünk. Amit az Európai Uniós szakpolitikákról beszél, mondott, felvet még egy lehetőséget, aspektus vagy lehetőséget, amely szerintem szükségszerűség is egyben stratégiai partneri megállapodásainkban és harmadik országokkal kötött egyéb megállapodásainkban az ő növekvő gazdaságuk kizöldítését kellene kérnünk. Az Európai Bizottság ebeli szándékai üdvözlendők ki, Indiával kapcsolatban, de vannak e-, Indiához hasonló más partnereink is. E partneri megállapodásainkat minél inkább tudjuk zöldíteni, annál közelebb kerülhetünk a párizsi célokhoz hogy ebben tudást, technológiát, tapasztalatot cserélhetünk partnereinkkel, a teljes háromszöget át tudjuk nekik adni, úgymond, ezt a koncepciót. És ha jól tudom, az európai bankok éppen most nem szenvednek pénzhiányban, lehetne jó a célra alkalmazni, költeni ezeket. Vajon ágazatközi, integráltabb módszertan érdekében hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudjuk ezek az eszközökkel ezt előmozdítani. Köszönöm, Kávedon Ruiz asszony. Köszönöm, köszönöm. Elnök úr, köszönöm, biztos úr. Az Energia Unióról szeretnék beszélni. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta jövőképünk, az igazi célunk az az, hogy megfelelő legyen az ellátás az ipar felé, illetve a fogyasztók felé. Kérdés az, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet ezt a célt elérni, hogyan lehet az energia hatékonyság célkítőzését elérni. Valójában egy kompromisszumról van szó. A, nagyon fontos az, hogy a tagállamok megfelelő reformterveket dolgozzanak ki, és ezeket alkalmazzák is, de azt is meg kell vizsgálni, hogy EU-s szinten mindennek mi a költsége. Kérdés az, hogy eh, ezt hogyan, hogyan gondolják megoldani. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy átlátható mechanizmus. A legtöbb európai mechanizmus eh, az arra, azzal jár, hogy valamiféle eh, ára van ennek, nem adóra gondolok konkrétan, de kérdésem, hogy hogyan szeretnék ezt mégis elérni a tagállami kormányok. Például adó szempontjából el lehet érni, hogy igazságos módon és szociálisan fenntartható módon az adó politikában megjelenjen az, az energiapolitika? Aztán sajnálatos módon vannak olyan tagállamok, mint például Spanyolország, ahol az felhasználó által előállított energia használ, felhasználása általában büntető jellegű, tehát egyáltalán nem, nincsenek előnyök kötvehez. Aztán van egy, van egy német jelentés, amely atom erőművekre vonatkozik, és úgy tűnik, hogy a biztonsági szint nem megfelelő. Belgium, egy belgiumi atomerőművel kapcsolatban is vannak ilyen aggasztó hírek, és ezekre a reaktorok, ezekre az atomerőművekre vonatkozik egy 10 éves moratórium, tehát még működhetnek 10 éven keresztül. Tartsuk be a biztonsági normákat. Köszönöm, hogy Balcú úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, elnézését kérem, hogy közvetlenül nem kérdést teszek föl, de itt kialakuló vitához szeretnék hozzászólni amikor ön eljön a bizottságba, mi sose beszélünk arról, hogy a bizottság koncepció hogyan hat az ipar versenyképességére, a lakossági árakra, mindig a klímaváltozásban indulunk ki, helyesen, mert ez a bizottság profilja. Ha viszont számunkra a klímaváltozás a lényeges, akkor valami eh, koncepció kéne, hogy hogy viszonyunk az atomenergiához. Itt elhangzott, egy kifogás, hogy Brüsszel, a bizottság mintegy ösztönözze az atomenergia használatát, és miért teszi, hiszen az energiamix tagállami hatáskör. Szerintem a bizottságnak lehet koncepciója, a tagállam pedig önmaga dönt erről. Én még nem hallottam, hogy valaki kifogásolja, hogy a szélturbinák minél nagyobb felhasználására ösztönöznek, holott ilyen alapon az is beleszólás lenne a tagállami energia mixbe tudomásul kell venni, hogy a atomenergia tiszta energiának minősül, és emlékeztetem a bizottságot arra, hogy 2014-ben nagy meglepetésre négy kiemelkedő környezetvédelemre szakosodott amerikai tudós, amerikai tudós nyílt levélben állt ki a nukleáris energia felhasználása mellett, abból kiindulva, hogy jelenleg még a zöld energiák nem tudják biztosítani azt, hogy az ambiciózus eh, klímacélok teljesüljenek. És természetesen a minél biztonságosabb nukleáris energia felhasználásra hívtak föl. Tehát eh, én úgy érzem, hogy el kellene döntenünk, hogy mi az elsődleges cél, a zöld energia olyan ambiciózus alkalmazása, ami adott esetben irreális célokat fogalmaz meg, vagy az a célunk, hogy igenis teljesítsük a klímaváltozáshoz szükséges feladatokat, akkor meg az atomenergiára ne tekintsük ugyanúgy, mint a fosszilis energiahordozókra. Köszönöm szépen! Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Séjev Kerik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Na, font, szerintem Dexma ö, ö, európai ügyekkel foglalkozó miniszter ö, nevében is üdvözlöm Önöket. Beszélt az energiamixről, a megenergiaforrásokról. Itt ülök szemben Önnel. Tehát nagyon sok ember és cég érintett. Twente, a Twentei Egyetem ismerte, csinált egy felmérést, amely rámutat arra, hogy milyen sok embert érintenek. 700 ezer lakás volna felújítható e projekt szerint, ha megfelelő finanszírozási eszközök állnak rendelkezésre. Szó, erről szólt a Twente Egyetem felmérése. Ö, már nagyon nehéz rangsorolni az igényeket. Hogyan lehet konkrétebben, konkrétabban meghatározni a célokat, és ahhoz igazítani a projekteket. Én az agrárszektort képviselem, és a klíma változás elleni harc ugyan helyén való, ám a mezőgazdaság szempontjából nem eléggé kidolgozottak a végrehajtás mikéntjei. Nem csak a közvetett, hanem a közvetlen hatásokat is látni kell, amelyekben az agrár ágazat érintett. Például a szója import tekintetében látnunk kell ennek a kihatás, bonyolult kihatásait, és az embereknek nincs erről tájékoztatása. Nem kapnak elég információt. Minden alkalommal fel kell hívjuk aznak figyelmet is, hogy hogyan lehet a hulladékokat jobban ö, újra hasznosítani minden évben, beszélnek az eredményekről, megállapodásokról, és aztán ha választások önnek, előtte mindig ígéretek hangzanak el, utána pedig nem történnek igazi áttörések. Köszönöm szépen, most megadom megint a elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen. Hol is kezdődött a második kör? Grosszett asszonynal. Jó, mindjárt megkeresem. And, uh... I sure I have it here. No, it's. Uh, <laughs> here it is. I'm sorry. Megtaláltam, elnézést kérek. Köszönöm szépen, már is kezdem. Köszönöm. Grosztett asszony természetesen a légiközlekedésre utalt, és arra, hogy már vannak olyan légitársaságok, amelyek már ma is tudják, hogy hogy kell hatékonyan működni, különös gépeket használni, illetve hogy hogy kell csökkenteni a eh, gázkibocsátást. Le vannak olyan eh, légitársaságok, amelyek nem. Mindenki tudja, hogy kik a legjobban teljesítők ezen a téren, és eh, azok, akik nem akarják megterhelni az európai rendszert akik az üvegház hatású gázok kibocsátását csökkentik. Tehát tudjuk, hogy ez működik Európán belül, de ugyanakkor emlékeznek biztos arra, hogy milyen reakció érkezett arra, amikor ezt globális szintre szerettük volna kiterjeszteni, és azt szerettük volna, hogyha globális járatokra is vonatkozik. Nagy ellenállásba ütközött akkor ez a javaslat. Ma azért már változott a helyzet, már egy kicsit javult, illetve fokozatosan javul a vezető légitársaságok hozzáállása ez a kérdéshez. Az új fejlemények fényében úgy tűnik, hogy az ICAO kicsit többel biztat minket, és az októberi, e-, ez év októberére talán egy pozitív megállapodás fog majd születni, amely globális szinten is egy kicsit kiegyenlíti a légi közlekedés által kibocsátott üvegházhatású gázok hatását 2020-ra. Ez egy olyan lépés, amelyre már nagyon jól tudunk építeni a jövőben, hiszen a technológiai fejlődések is lehetővé teszik majd, hogy gyorsabban haladjunk előre de azt hiszem, hogy Grosztett asszony legfontosabb kérdése a regionális együttműködésére vonatkozott, illetve az energiabiztonságra. Az első kérdés, hogy miért javasoljuk ezt. Én úgy gondolom, hogy eddig is azt láttuk, hogy amikor a, különösen a gázszektorban tapasztalható energia biztonságra kerül, biztonságról van szó, akkor ugye a tagállamok legtöbbje kis, kis vagy méretű és a 2006-os, 2009-es stressztetek, stressztesztek során is kiderült, hogy mire van szükség. És azt láttuk, hogy a legjobban sújtott tagállamok azért végül is segítséget kaptak a szomszédaiktól a, a súlyos helyzet idején. Tehát itt a az átadás, átadási kapacitások, illetve a különböző földrajzi elhelyezkedés szempontjából fontos kritériumok lesznek azok, amelyeket javasolni fogunk, és ennek alapján földrajzi szempontból rendezett csoportokat fogunk javasolni. De a tagállamok között is folyik erről még a vita, és igaz az, hogy a nagy tagállamok azért túl nagyok ahhoz, hogy egy csoportba tömörüljenek. Számomra és a bizottság számára az a legfontosabb, hogy biztosítsuk azt, hogy amikor a, az, az ellátás biztonságról szóló irányelvet elfogadjuk, akkor abban legyen egy kötelezettségvállalás. Abban legyen egy olyan gondolat, hogy a szomszédainkkal, regionális partnereinkkel alakítsunk ki közös vészhelyzeti terveket. Az a fontos, hogy tudjuk, hogy a régió hogy tudja segíteni a, a partnereit, hogy milyen raktározási szintekre van ehhez szükség. Kelet-Európára nézve különösen, de Dél- vagy Nyugat-Európára is ugyanez vonatkozik. A regionális együttműködés fényében azt tudjuk elképzelni, hogyha esetleg szükség van arra, hogy egy-egy nagy tagállam több régió részét is képezze, az nem lenne gond. Az a lényeg, hogy Európa minden részére legyen kidolgozva egy jól kidolgozott, realisztikus és eredményes vészhelyzeti terv. Mert akkor ez megoldaná a problémát. Nagyon intenzív vita folyik erről, Remélem, hogy jól megoldást fogunk majd találni ehhez a, erre a javaslatra is. A regionális csoportokat egyébként a mellékletbe foglaltuk bele, de ami még fontosabb számunkra az, hogy nagyon jó minőségű vészhelyzeti terveket alakítsunk ki magában a javaslatban. Nehéz megjósolni, hogy konkrétan mi lesz majd az eredménye a vitának, de a legjobb az lenne, hogy ha lennének, egy, lennének olyan vészhelyzeti tervek, amelyek azt tartalmazzák, hogy az egyes tagállamokat az Európai Unión belül hogy lehet kisegíteni egy vészhelyzet esetén. Leinen úr, Leinen úr kérdése az építőipart, illetve a hűtő és fűtő képességeket, kapacitásokat foglalta össze. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb prioritása az Európai Parlamentnek, a bizottságnak és a tagállamoknak is az kell, hogy legyen, hogy a klímaváltozás elleni harcban az energia költségeket ezen az úton is csökkentse, hiszen tudjuk, hogy a hűtésre, illetve a fűtésre mennyi energiát használunk föl, és azt is tudjuk, hogy a jelenleg elérhető technológiákkal ezt sokkal hatékonyabban lehetne megtenni. Az e, épületek energia teljesítményéről szóló irányelven és az energiahatékonyság irányelven túlmenően azt is, kell, azt is át kell gondolnunk, hogy, intelli, hogy tudjuk intelligensebbé tenni az épületeket. Tehát, hogy az új épületek és az újonnan renovált épületek valahogy egy integrált infrastruktúra részét tudják képezni. És nem csak azért, mert alacsony energiafelhasználók, vagy talán energiatermelők szerepében is felléphetnek, hanem egyenesen energiatárolókként kellene használni az épületeket. Ahogy már mondtam, például lehetne e, autókat tölteni a segítségükkel, sőt, wifi jelzés átadására szolgáló transmissziós eszközökként is kellene használnunk, ami a mobilitást is növeli, és az infrastruktúra szinergiáját fejlesztené a 21. század követelésének megfelelően. Tehát most a különböző részcélok finom hangolása következik, arra nézve, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ne csak energiahatékonynak, hanem intelligensnek nevezhessünk egy épületet a 21. század körülményeihez mérten. Tehát ezt a javaslatot egy kicsit nagyobbra szeretnénk bővíteni. Mindig azt mondják a polgármesterek, hogy rendben van, az energiahatékonyság fontos, de hogy tudjuk kihasználni ezt a tervet annak érdekében, hogy az infrastruktúrák és ezzel a polgárok élete még intelligensebbé válhasson. Ehhez természetesen intelligens finanszírozás is szükséges. Fokozatos megközelítést alkalmazunk. Minden olyan programot megnézünk, amelyek a városi ütemtervekkel kapcsolatosak. Vannak nagyobb méretű, vannak kisebb méretű problémák, a programok a regionális, illetve az energiaügyekkel foglalkozó főosztály, főigazgatóságokon. Ezeket összefoglaljuk aztán a beruházási alapból ugye egy éven belül már is egy száz milliárd eurót próbálnak mozgosítani erre a célra, tehát nagyon nagy anyagi források állnak rendelkezésre ehhez a modernizációhoz lesz egy világos energiahatékonysági és épületre vonatkozó jogi keret tehát, és ennek segítségével sokkal könnyebb lesz a zöld finanszírozás is. A különböző bankkonzorciumokkal, illetve alapokból álló szövetkezetekkel már találkoztam, és különösen arra emlékszem, amikor a résztvevők azt mondták, hogy 9 trilliárdnyi euró az, ami erre gyakorlatilag rendelkezésre áll, akár még nyugdíj alapokból is, csak hát ugye vannak olyan források, amelyek, vannak olyan intézmények, amelyek hosszabb távra szeretnének tervezni, és ehhez követ, közvetítőként meg kell próbálnunk segítséget nyújtani. Úgyhogy most ez az az első lépés, amit megpróbálunk megtenni, egy egyablakos rendszerben működő rendszert alakítunk ki, amely segíti az összes résztvevő összegyűjtését e körül, a nagyon fontos feladat körül. Úgy gondolom, hogy Európa lesz mindenképpen az első olyan terület, amely a politikákba politikák szerves részévé fogja tenni a zöld a kizöldítést és az e, e, energiahatékonyságot. A legnagyobb terület vagyunk, és az első terület vagyunk, amely majdnem 25%-kal le tudja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Más gazdaságok ezt egyelőre képtelenek voltak megtenni. Ezt arra tudjuk alapozni, hogy van egy fantasztikus mennyiségű technológiai fejlődés és olyan szabadalmak, amelyek itt rendelkezésre állnak, az intelligens hálózatokat is be tudjuk itt vonni, és más technológiai eredményeket is, de a dominanciánkat, ha ezt mondhatnám, úgy tudjuk elnyerni, hogy az energia átadás szintjén is összegyűjtjük a rendelkezésre álló tudást. Kiépítettünk ugye az elmúlt eh, évek, évtizedek során egy technológiai eh, eh, intelligens tudáshalmazt, és ezt fogjuk kihasználni. Nagyon nagy követelményeket támaszt ez természetesen a piac felé, hatékonyság és összekapcsolódási követelmények terén, de ezt aztán nem csak a európai szinten tudjuk kiépíteni, hanem a globális közösségnek is tovább tudjuk adni, amely a klímaváltozás elleni harc szintén, szintjén fontos hozzájárulás. Aztán az energiaunióról is volt egy kérdés. Azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió határainál ez nem áll meg. Az energia közösségbe tartozó más országokkal is együttműködünk. Jelenleg a jogszabályainkat, illetve a jogi keretet próbáljuk kicsit kiterjeszteni az energia menedzsmentje, illetve a megfelelő jogi környezet kialakítása szempontjából megnézzük, hogy az országok, a többek között például Ukrajna, hogy tudnak új, modern jog, jogszabályokat kialakítani, amelyek illeszkednek ehhez a rendszerhez. Ez a jövőre nézve az egyik legfontosabb prioritásunk. A második pedig az, hogy ezt az energiaszomszédságot energiabiztonsági és energia együttműködési európai zónának tekintsünk. És itt jön be az, a, a összekapcsolódások kérdése. Tehát a, az energia közösség szempontjából közös érdeket képviselő projekteket kell elsősorban megtekintenünk. Ezekre ugye van európai finanszírozás, és a szomszédsági országok részéről is történik finanszírozás. Megvalósíthatók ezek a tervek. Remélem, hogy az eddigihez hasonló lelkesedéssel tudunk itt előrelépni ezen a területen is. Megemlítették a bizalomhiányt, illetve az összekapcsolódások kiépítésének késlekedését. Igen, az összekapcsolódások pontosan azért fontosak nekünk is, mert körülbelül 11 évbe, átlag 11 évbe telik egy ilyen interkonnektor kiépítése, amelynek időnként politikai, időnként gazdasági vagy pénzügyi okai vannak. Igazuk van van úgy, hogy az ösztönzés le tudja győzni ezeket az akadályokat, e, e, de van úgy, hogy a belső piac, a hazai piac megnyitása egy másik országból érkező kom- konkurens e, energiavállalkozó előtt a legnagyobb akadály. Márpedig, hogyha ezt nem érjük el, akkor nem tudunk megfelelő energiauniót teremteni, úgyhogy ennek a kérdésnek a megoldására nagyon sok erőfeszítést fogunk áldozni. Ami az északi áramlatot illeti, többször is utaltam már erre a projektre. Fontosnak tartom, hogy az, EU jogszabály, az EU-s jogszabályokat mindig, minden körülmények között betartsuk. A közbeszerzéseknél is mindig, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az Ukránán keresztül történő tranzitot megtartsuk, különben ellent mondunk mindannak, amit megfogalmaztunk, minden célunknak, amit megfogalmaztunk ezen országgal kapcsolatban, és természetesen nagyon fontos, hogy a polarizációt elkerüljük. Számos opció áll előttünk, számos megoldási lehetőség, reméljük, hogy előbb-utóbb meg lesz majd a jó európai válasz. Ek úr tett fel egy kérdést az állattenyésztéssel kapcsolatban. Nos, az a célunk, hogy itt is egy okos megoldást találjunk ki, hogy a mezőgazdasági ágazat is tegyen valamit a klímaváltozás elleni harcban, mégpedig intelligens módon. Tudjuk, hogy vannak vannak bizonyos korlátozások, tudjuk, hogy egészen specifikusak a mezőgazdasági ágazatok a különböző tagállamokban, úgyhogy egy kiegyensúlyozott javaslatra van szükség, amely megfelel ezekben a tagállamokban a mezőgazdaságnak. Ami a mini erőműveket illeti, az ITER-ről még nem beszéltünk, az ITER egy hatalmas fúziós projekt Franciaországban, Kadarásban. Egyértelmű a támogatottsága döntetű. És ami a nukleáris kutatást illeti, a mini erőműveket, ha jól tudom, tartalmazza az a javaslat, amit Bill Gates is támogat. Az úgynevezett Breakthrough Coalition számos tudós, aki ezzel a témával foglalkozik. De nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk azt, hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy milyen energiamixet alkalmaznak beletúr. tett fel egy kérdést a közlekedési ágazattal kapcsolatban. Ami a kamionokat illeti, az USA-ban, Kanadában és Japánban már nagyon szigorú szabályok érvényesek rájuk. Szeretnénk 2017-ben visszatérni erre a témára, mert a 2016-os napirendünk már így is rendkívül zsúfolt. Aztán a, a nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a felülvizsgálat, illetve a monitorozási a, a fázist végrehajtsuk, tehát tudni kell pontosan, hogy milyen adatok vonatkoznak Európában a különböző kamionokra, hogyan teljesítenek a kamionok, mit lehet tudni róluk. Biomassa és offshore biomassa. Két dologra kell vigyázni. Egy, nagyon fontos az, hogy a biomaszával kapcsolatban a szám megfelelőek legyenek a számadataink. Tehát, hogyha Európában létrehozunk biomasszát, akkor azzal nem rombolunk le erdőket máshol. meg kell vizsgálni, meg kell győződni mindig arról, hogy nem okozunk környezeti károkat Európán kívül. Meg kell győződni tehát arról, hogy honnan jön a biomassa, és hogy ez mennyire káros. Erdőgazdálkodás. Hogyha biomasszát használunk, akkor olyan erdőkből kell ezeket kinyerni, amelyek, ahol megfelelő erdőgazdálkodás folyik, ahol megfelelő a szakmai menedzsment, ez rendkívül fontos előfeltétele annak, hogy a biomassa valóban megújuló energiaforrás. Tehát, hogy fenntartható módon történik az erdőgazdálkodás. Megpróbáljuk a lehető legmodernebb erdőgazdálkodást létrehozni, hogy ne kerüljön semmiféle szempontból veszélybe a régió. Offshore energia, ez költséges valóban, de hatalmas technológiai fejlődést láthatunk, illetve nagyon sokakat érdekel ez. Két hét múlva szeretnénk az érintett országokkal leülni, az északi tengeri offshore hálózattal kapcsolatban szeretnénk egyeztetni. Azt hiszem ezzel, hogyha tudjuk, ha me, hogyha el tudjuk érni azt, hogy összefogjanak az érintett tagállamok, akkor költséghatékony megoldás születhet. Tehát nem ezután már a különböző kábeleket nem a tagállami határoknak megfelelően kéne lefektetni a tengerben, hanem ennél egy kicsit okosabb megoldással is élhetnénk, ezzel csökkennének a költségek. Párnyó úr feltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy azok a tagállamok nem fékezhetik el a rati, Párizsi Egyezmény ratifikálását, akik a szén függőek. A lengyel miniszterelnök és egyéb érintett országok vezetői egyértelműen leszögezték, leszögezték, hogy mi hamarabb ratifikálni kell a Párizsi Egyezményt. Az érintett országok egy részének nagyon konkrét igényei vannak, tehát szeretnék pontosan tudni, hogy milyen mit jelent ez számukra. Volt egy egyes lavaslat, aztán volt a Párizsi megállapodás, most pedig kérdés az, hogy mit kérünk a tagállamoktól, vagy mit javaslunk a tagállamoknak a nem ETS ágazatban. Év végére felé kristályosodó ki, hogy pontosan mi lesz az új jogszabályi kerete az Energiauniónak. Tehát egy az egy teljesen jogos kérdés, hogy pontosan mit jelent ez egy tagállam részére. Reméljük, hogy ez világosá válik mi hamarabb, és úgy gondolom, hogy a néhány héttel ezelőtt a csúcson hozott határozatot, tehát hogy mi hamarabb ratifikálni kell ezt a megállapodást, ezt végre fogják hajtani, és tiszteletben tartják majd ezek a tagállamok is. Péter Le úr Péter úr említett, a, említette az Indiával aláírt stratégiai megállapodást. Szerintem ez a jövő felé mutató út. Mimica úrral megbeszéltük nemrégiben, hogy fel fogjuk tárni, hogy milyen lehetőségeik, milyen eszközeink vannak az energetikai átállásra Afrikában. Sok mindent tehetünk. Először is szeretnék a bevált példákat jól felhasználni, meg kell nézni, hogy a Juncker tervnek mik a működőképes elemei, illetve a hasznos elemei, mit lehet Afrikában ebből bevetni, hogyan lehet a zöldítést, illetve az energia felhasználást hatékonyabbá tenni. Kapeszor Ruiz asszony a tagállami tervekről beszélt, hogy kik azok a polgárok, akik egy kicsit sérülékenyebbek, milyen költség kell, kell számolniuk ősszel fogjuk az első bejelentésünket, az első jelentésünket ismertetni. A tagállami lebontásban az energia költségeiről, illetve struktúrájáról, tehát hogy mi kerül bele az energiaárakba. Évtizedek óta most a legalacsonyabbak a kiskerárak, viszont nagyon magasak a kiskerárak. Ez azt jelenti, hogy sokan kritizálják az ipart, de ne feledjük el, hogy itt elé, egyéb díjak is vannak, például a például az a különböző hálózatok használatának díja, stb. stb. Nos, egyértelművé kell tenni, hogy hogyan alakul ki az árstruktúra, mi a helyzet a támogatásokkal, mi a helyzet a különböző árjelzésekkel, hogyan lehet ezt az új, megáll, az új megközelítést felhasználni az energia létrehozás demokratizálódásában, illetve hogyan lehet nagyobb döntési hatáskört adni a polgároknak. Ami pedig a belga helyzetet illeti, Természetesen szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, gondolunk a szomszédokra, a belga hatóságokkal kapcsolatban vagyunk, hiszen a biztonság témájában az Európai Bizottságnak is komoly feladatai vannak, ezért is vagyunk folytonos kapcsolatban a belga hatóságokkal, és arra kérjük őket, hogy a szomszédok, szomszédos országokkal folyamatosan egyeztessenek. Az a cél, hogy a lehető legmagasabb szintű nukleáris biztonságot érjünk el. I think referring to this, the... Balzó úr pedig egy hasonló kérdést tett fel az árakat illetően, illetve az árak fontosságát illetően a a, a nap, az állampolgár szempontja és az ipar szempontja szerint is az ár energia összevetése a globális versenytársak szintjén fontos tényező, ezért a jelentésben ember utaltam, és Kábezon Ruiz asszonynak az válaszomban is kitértem erre. Ami az atomenergiát illeti, az lenne a legfontosabb talán, és erről már el, ezek a elkezdődött a munka több tagállamban, hogy az energia árak számításában a teljes ciklus számolják. A ciklus előtti, a ciklus közben és posztciklus szakaszt is beleszámolják, mert itt lehetne átfogóbb képet nyerni arról, hogy voltak éppen mibe kerül egy atomerőmű működtetése, és mibe kerül az áram, amit az atomerőmű ad összességében, és így lehetne összevetni más energiaforrásokkal az atomenergiát. Périk asszony pedig az, a körkörös gazdaságról, az agri ágazatról és a hulladék fontosságának, felhasználásának fontosságról beszélt. A körkörös gazdaság tárgyában beterezhetünk egy kommunikét, ahol több elvet és módszertant fogalmaztunk meg a konkrét jogalkotási javaslatok irányába a hulladékból energia címmel, és ezt az év végéig szeretnénk kiadni, ezt az anyagot, az agri ágazatban is, is fontos része ennek a közös erőfeszítésnek, ahogy ezt le is írtuk, és ezt az erőfeszítés megosztása vonatkozó döntés kereteiben kell megszervezni, konkrét javaslatokat illetve meghatározva a legjobb tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok serére, a mezőgazdasági ágazat ott bekapcsolva ebbe a folyamatba, és a klímaváltozás elleni harc kérdéseihez is kapcsolva mindezeket az erőfeszítéseket. Elnök sem tudom minden, válasz, minden kérdésre válaszolni, igyekeztem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, alelnök úr, hogy eljött ma e struktúrát párbeszédre, meg arra azt is köszönjük, hogy igyekezett minden kérdésre válaszolni. Most pedig a következő napi rendi pont következik, minden további nélkül még hozzá, mert éleve csúszásban vagyunk. Azt javaslom, 6-os, 7-es napi rendi pontot vegyük. A 2017-es költségvetés, a triológus felhatalmazás, eszmecsere Jens Geyerrel, aki a 2017-es költségvetési tervezet előadója. Mint tudják, az eljárás itt ebben az évben jelentősen különbözik a korábbi évekétől, azon egyszerű oknál fogva, hogy a, a költségvetés tervezet még nem készültem, mert a bizottság úgy döntött, megvárja a Brexit-féle vagy a brit népszavazást, mielőtt kiadná a költségvetés tervezetet. Ám most megadom a szót jelentéstevőnknek, magyarázza fejtse ki a álláspontját, és aztán elkezdjük a vitát a fő napirendi pontot illetően. Az ENVI szakbizottság szempontjából vizsgálva a és Most azonban Geyer a szó. Bocsánat, hogy késtünk. Köszönöm, elnök úr mindig nagyszerű élmény hallgatni Maros Sefcsovicsot, úgyhogy hát jól használták az időt. Köszönöm a meghívást, hogy röviden beszámoljak a költségvetési jelentésemről. Önök elett áprilisban a Strasburgi ülésen nagy többséggel került elfogadásra az irányelvek köre, melyek meghatározzák a 2015-es költségvetés tervezetet a szerintem legfontosabb ö, sarokszámokat szeretném bemutatni, és ö, címsorokat, amelyek meghatározzák a, a vita menetét. Először is szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a költségvetési tárgyalások során a mostani évben, 2016-ban a mars tartalékokat a hármas címsoron, amely Juriszt, a Védelmi Bizottság asztalra kerülő programokat tartalmazza, teljes mértékben felhasználásra került. Teljes mértékben hangsúlyozom. A, a hármas címsorban persze van egy sor olyan belpolitikai intézkedés, amelyeket a tagállamok által rendelkezésre bocsátott pénzekből kell működtetni, hogy a menekült válságra vonatkozó programokat működtetni tudjuk. Olyan helyzet alakult ki tehát, ahol egyrészt minden olyan válság, amely a folyóévi költségvetésből kell, hogy finanszírozásra kerüljön, tovább folyik. Sajnos kevés jel van arra, hogy a helyzet a menekült válságot illetően rövid távon enyhülne, tehát nagyon sok Európai Uniós tagállam mindemellett tovább is a válság következményével kell megbirkozzon, és olyan politikai környezet állt fel, hogy középtávon kell pénz, finanszírozási terveket készítsünk. Ennek több tagállam örül, például hazám, kicsit ironikusan fogalmazzak, nagy politikai sikernek tartja azt, hogy az Európai Unió költségvetése történetesen először zsugorodik és nem nő. És németül úgy tehát 2013-ban lehet, hogy értelmesek tűntek azok az intézkedések, amelyek most meghatározzák a helyzetet. Semmiképp sem jó az, hogy az EU költségvetésében nincs elég eszköz ahhoz, hogy legalább részben választ adjon azokra a kihívásokra, amelyekre válasz kell adjon. Tehát ugye alig készült még el a költségvetés, amikor újra kellett mozgósítani az eszközöket, és újra kellett írni a költségvetést, a államháztatási eszközöket ahhoz, hogy választ adjunk a kihívásokra. Tehát a több éves pénzügyi keret nagyon erősen megköt bennünket, ezen belül a hármas szímsor terét nagyon megköti, és hogy őszinte legyek, nem is nagyon tudom, hogy a, a pénzügyi időszak végéig hogyan tudunk, uh, hogyan tudjuk végrehajtani a költségvetést. A bizottság javaslatát erre vonatkozóan bizony nagyon türelmetlenül várom. 3,38 milliárd a, van az FC-re vonatkozó garanciák tekintetében áll rendelkezésre, ez nem került teljes mértékben mozgósításra ebben a helyzetben a, a javaslat az volt, hogy a, gaz, a bizottság gazdaságpolitikai jelentéséhez jobban kapcsolódjanak ezeknek a felhasználásai, és a gazdaságpolitika terén eh, dolgozzunk ki programokat az európai hozzáadott érték jobb megjelentésére. Vannak további súlypontok, amelyeket finanszírozni szeretnénk, például az ifjúsági foglalkoztási kezdeményezés, mely aztán a szegénység elleni küzdelem, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem. Több olyan nagyszámú olyan feladat van, amelyre a válság utáni időszakban most kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint korábban terveztük. Ezek azok a keretek, amelyek között dolgoznunk kell tehát. Lávia úr éppen most mondotta, és itt meg ironikusan mondom, hogy a bizottság a költségvetést a brit ö, népszólás miatt nem terjesztette még be. Hát ö, a bizottság hivatalos álláspontja azonban az, hogy ez ugyan, de valószínűleg az is mögött a háttérben áll, hogy nem sikerült még kiszámolni a menekült válságra vonatkozó finanszírozási igények teljes mértékét, és ezért is várat magára a költségvetés elkészítése, úgyhogy ez csak egy kifogás, mondta a Brexit, a brit népszállásoló várakozás. Tehát nyilván nem az a cél, hogy meg elriasszuk a brit szavazókat, és talán persze ezzel is magyarázható, hogy késlekedik a költségvetés. Az MVIS szakbizottság állásfoglalására vonatkozó célokat mind, mind én is alá tudom írni, és Szeretném, ha lenne rá forrás, ám nem vagyok benne biztos, hogy sikerül ezeket garantálni, mert a költségvetési ö, csökkentések miatt, amelyekről az imént szóltam, és ezt minden képviselőtársam nevében mondom, ö, harcolnunk kell azért, hogy a lehetőség szerint ne csökkentsék tovább azokat a sarokszámokat, amelyek határozzák nem csak ennek, hanem a többi szabizottságnak a hatáskörét és működési lehetőségeit, ám ezt megígérni nem tudom. Különösen fontosnak tartom a nyolcas pontot, nagyon sok ügynökség tudnilik e szakbizottság hatáskörébe tartozó munkát végez, és 2017, nem csak 2017-es évre vagyok költségvetési előadó, hanem az ügynökségek tárgyában készülő jelentésnek is én vagyok az állandó szerzője, ezért igényül ismerem ezek működésének részleteit. Itt kicsiben és nagyban is hasonló a konstelláció, tehát egyre növekvő feladatok és kihívások az ügynökségek előtt, miközben egyre csökkennek az eszközeik. Úgyhogy nagyon erősen támogattam azt a gondolatot, hogy az ügynökségek lehetőségeit a jövőben mérhatóan vizsgáljuk meg. Tehát, tehát az ügynökségek tekintetében el tudom képzelni azt is, hogy azok az ügynökségek, amelyeket részben az ipari ipar ágazatok finanszíroznak, nagyobb hozzájárulást kapjanak az ipari szereplőktől, és ezáltal tehermentesítjük némileg az Európai Unió költségvetését ezek finanszírozását illetően. Meg kell vitatnunk ezt tehát, nem feltétlenül ma persze, de a költségvetés további vizsgálata során feltétlenül nem megkerülhetőek ezek a kérdések. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Köszönöm, hogy eljött ide, és elmondta nekünk, hogy a 2017-es évre vonatkozóan mik a költségvetési prioritások. E, kicsit furcsa ez a jelenlegi ez a jelenlegi folyamat, hiszen bizonyos dolgokat el kellett halasztani. Ezt mondta a jelentéstevő is. De a környezetvédelmi és klímaváltozattal kapcsolatos témák horizontális témák, amely a mi hatáskörünkbe tartozik, de valójában a környezetvédelem mindenkié, tehát nem csak a mi hatáskörünk mindez. A párizsi megállapodás és minden, ami azt követi, figyelembe veendő a európai költségvetés kialakításakor. Rendkívül fontos lesz tehát, hogy az Európai Unió prioritásai megjelenjenek a költségvetésben. Fontosnak tartom, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kapjon minden egyes környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitika. Ez az egyetlen garancia arra, hogy ezek meg is valósuljanak ezek a szakpolitikák. A kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések szintje nem mindig megfelelő egyensúlyban található az európai költségvetésben, sokszor a kifizetések nehézkesek, ezzel sokkal lassabban lehet végrehajtani a és nehezebb lehet végrehajtani a költségvetést, és minden egyes európai program lelassul ezáltal. Én 2013-ban voltam általános költségvetési jelentéstevő, azóta csak romlott a helyzet, egyáltalán nem javult semmi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a több éves pénzügyi keret figyel, felülvizsgálatakor figyelembe vegyük ezeket a nehézségi forrásokat. A véleményünkben is kifejeztük a következő témákat. Tehát nagyon fontos az, hogy teljes mértékben megvalósuljon a, a költségvetés, illetve, hogy minden olyan szakpolitika területén, amely a mi, költs- mi szakbizottságokhoz tartozik, meg legyen a megfelelő költségvetési támogatás. Ami az ügynökségeket illeti, ahogy azt az jelentéstevő is elmondta, célunk, hogy az ügynökségek el tudják látni a feladataikat. Nem megengedhető az, hogy az összes ügynökségre egyformán fogalmazzanak meg különböző megszorításokat, például a személyzetre vonatkozóan, hogy ezzel, mint egy, megoldják a, a költségvetési problémákat. Nagyon sok ügynökség. Nagyon sok ügynökség eh, nem csak eh, európai forrásból dolgozik, hanem magánforrásból is. sajnálatos módon azért nem tudják ellátni az összes feladatukat sokszor, mert meg vannak kötve személyzet szempontjából. Ezt a kérdést mindenképpen ki kell hangsúlyozni. Következnek az árnyékelentéstevők, Jetemeki asszony van itt. Thanks. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevő úrnak ezt a kiváló jelentést. Látom, hogy megfelelő irányban, irányba halad. A Költségvetési Bizottságnak is tagja vagyok, és tudom, hogy milyen problémák vannak, tudom, hogy hol nagyon nagy a nyomás arra, hogy valahol takarítsunk meg némi pénzt, és hát ezt igazából én is támogatom. Most, hogy az európai tagállamok gazdasági problémákkal küzdködnek, az Európai Uniónak is észszerűben, vagy talán még új módon újító módon kell felhasználni a forrásait. Van egy sor strukturális kérdés, amit még nem tudtunk megoldani. de azért én mégiscsak úgy gondolom, hogy az ENVI szakbizottsággal kapcsolatos költségvetési sorokon nem szabadna spórolni. A klímaváltozás elleni harc, a biodiverzitás, illetve a, nem, a természetes erőforrások sokféleségének a megőrzése nem azok a területek, amelyeket meg kellene kurtítanunk. De azt mindenképpen biztosítanunk kell, hogy legjobban, leghatékonyabban költsük el a pénzt. Ez kötelességünk a bizottság még inkább kellene, hogy hangsúlyozza, hogy a következő költségvetési időszakra szánt pénznek legalább 20%-át a klímaváltozással kapcsolatos harccal összefüggő célokra kell felhasználni. tehát az alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtésére, illetve a mezőgazdaságban megtenni szükséges intézkedések is a körforgásos gazdaság megteremtésére. Remélem, hogy nem lesznek ezeken a fontos területeken csökkentések. Elnök, köszönöm szépen, Káltenbach asszony. Én is köszönöm szépen a jelentést. Én bízom benne, hogy a jelentéstevővel folytatott együttműködésben egy átfogó véleményt tudunk kialakítani, és Jens Gájárral együtt nagyon jól tudjuk érvényesíteni a véleményünket. Az előttem szólóhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy legelsősorban sorban az a fontos, hogy a tagállami költségvetésben és az Európai Unió költségvetésben is az e, e, egészségügy, illetve a klímaváltozás, klímaváltozás területén ö, ö, hassunk arra, hogy az tag, a, ö, hogy minél hosszabb távon el tudjuk érni a, az adófizetők tehermes mentesítését. Ö, attól tartok, hogy a tanácssal itt problémáink lesznek, mert úgy gondolom, hogy ők túlságosan szűklátókörű gazdasági politikát folytatnak és hogyha pedig az európai energiabiztonságot és más ilyen területeket nézzük, akkor is nagyon fontos, hogy erre megfelelő mennyiségű forrás eljárjon a rendelkezésre. Remélem, illetve bízom benne, hogy a 2017-es évben ez szintén sikerülni fog. Köszönöm. Köszönöm. Konecsna asszony. Poděkovali panu mm, zpravodaji rozpočtového výboru. A jelentés tevő a Költségvetési Bizottság részéről nagyon bátor ember. Nos, ez egy olyan dolog, ez egy olyan ö, kaland, aminek nagyon komoly idő forrásokat szenteltünk. Nos, úgy tűnik, hogy egyértelművé vált az, hogy folyamatosan az az érzésünk, hogy többet szeretnénk tenni, és jobban szeretnénk ezt megtenni, de meg vannak kötve a kezeink. Nagyon sok kötelező költségünk van, nagyon nehéz mindezt megvalósítani, de a jelentéstevőnek sikerült azt elérni, hogy például az ügynökségek esetében a prioritásaink legnagyobb részét meg tudtuk valósítani hiszen ezen olyan ügynökségek, amely, ahol szakértők dolgoznak, a szakértőket meg kell fizetni, különben nem érjük el a céljainkat, nem tudnak fellépni eh, ezek az ügynökségek, nem, nem értelmetlen a működésük. Tehát vannak olyan dolgok, amelyekre nagy szükségünk lett volna, ez már a tavalyi évben is így volt, például költségveti források hiánya, a Natura 2000 hálózatnak. Itt folytonosan csökken a költségvetési támogatás, pedig garantálunk én az, hogy koherens legyen a szakpolitikánk. Nagyon sok tagállam jelezte ezt, tehát képtelenek vagyunk arra, hogy az elképzelésünknek megfelelően tudjunk finanszírozni egy-egy szakpolitikát egyre több Natura 2000 zónát szeretnénk létrehozni, ami szép dolog, de az erre, erre vonatkozó költségvetési támogatást pedig folytonosan csökkentjük. A módosításokon, módosítókon keresztül megpróbálunk ehhez valamit hozzátenni. A Natura 2000 mondom olyan dolog, ami megvalósul papíron, de a valóságban nehézked, nehézségekkel szembesülnek a tagállamok jó lenne tehát, hogyha tudnánk segíteni a tagállamoknak, a Natura 2000 mindenképpen segítségre szorul. Tehát a költségvetésben egyértelműen helye van ennek, prioritás számunkra ez papíron legalábbis, de a pénzügyi támogatás sokszor hibázik. Aztán bio, biológiai sokféleség, ez is nagyon fontos téma, kulcsfontosságú dologról van szó, itt is lesz majd egy módosítónk. Köszönöm a Költségvetési Bizottság jelentéstevőjének a látogatásért. Azért minden nem pozitív, még próbálkozunk azzal, hogy egy kicsit javítsuk a végeredményt, hogy el tudjuk érni a célkitűzéseinket. Köszönöm. Köszönöm, Müller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy jó jelentést a szerzőnek. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy a 8 as bekezdésben említést kapjanak az ügynökségek. Éppen azon pénzügyi háttérben, amelyek jól ismeretesek, az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi kereteket. Éppen a, a múlt havi vita a glifocát és a gmo tárgyában rámutatott, hogy a, a, az EFSA hitelessége és függetlensége bizony súlyosan kérdésessé vált. Geyer úr említette, hogy voltak éppen meglehetősen kevés pénzt terveznek kiadni az ügynökség finanszírozására, és inkább ipari pénzekre kinek támaszkodjanak. Nem tudom, hogyha valóban politikai szak döntéseket kell hozzanak, tudományos alapon állva, függetlenül ezek az ügynökségek. Nem tudom, hogy igen jó politikai döntése. Nem volna észszerűbb, ha nagyobb költségvetést bocsátanánk rendez, rendelkezésükre, épp azért, hogy a függetlenségét biztosítsuk a tudományos eredményeknek. Szerintem ez volna a járhatóbb út, és ez könyv megkönnyíteni a mi szakpolitikai döntéseinket is, hogyha valóban független véleményre tudnánk támaszkodni, nem nagyon, szerintem inkább ki kéne lépni az ipari támogatások köréből, és jobban kéne támogatni az ügynökségeket költségvetési eszközökkel. Hát Grosztett asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék először is gratulálni a jelentéstevőnek. Van egy kis politikai gondolatmenetem. Szerintem a sajnálatos, hogy egy angliai népszavazás miatt várnunk kell. Nem éppen ellenkezőleg úgy kéne fellépni, hogy megmutatjuk, hogy Európa szeretne haladni, előre lépni. Szerintem ezt nem jól oldottuk meg. Egyébként egyetértek azzal, amit a jelentéstevő, illetve amit a kollégák elmondtak. Fontosnak tartom, hogy kiálljunk a ügynökségek költségvetése mellett. Leginkább azokat kell megvédeni, vagy azok mellett kell kiállni, akikkel sokszor együtt dolgozunk, együtt működünk. Az ügynökségek maguk is elmondják, hogy egyre nehezebb a helyzetük, egyre nehezebb ellátni a parlament felkéréseit. Az a minimum, hogy a költségvetést a jelenlegi szinten megtartjuk, de meg kell próbálni egy kicsit azért emelni a költségvetésüket. Nem egyszerű ez, de az ügynökségek is küzdködnek a túlélésért. Tehát mutassuk ki, hogy nem vagyunk hajlandók ebből engedni, folytonosan válságkezetet élünk meg, éppen ezért ebből a költségvetésből kell a megszorításokat is létrehozni. Egy európai költségvetésről van szó, szerintem azt kéne megmutatni a tagállamok felé, hogy nem értünk ezzel a módszerrel egyet, nem értünk azzal egyet, hogy a tagállamok akarják Európát kormányozni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, esetleg a bizottság szeretne hozzászólni? Nem? Akkor már is visszaadom Gájár úrnak a szót a vita lezárására. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Szeretnék néhány pontot összefoglalni. Először is az eljárás tekintetében. Sajnálatos, hogy a bizottság négy héttel elhalasztotta a költségvetés nyilvánosságra hozatalát, de a parlamentet ez nem állítja különösebben nagy problémák elé. Egy jelentést meg kell spórolnunk, ugye általában a következő lépés az szokott lenni, hogy megvitatjuk a mandátumot, a trilógusra vonatkozó mandátumot, a tanácssal és bizottsággal folytatott tárgyalásra. Hát ezt most nem tudjuk külsokok miatt, illetve időokok miatt megtenni, mivel közeledik a nyári szünet. És ugye, hogyha mert csak júniusra lenne kész, és nincsen erre már idő. Engem ez nem zavar, hogy egy jelentéssel kevesebb lesz, ez nem nagy probléma a szakbizottságok állásfoglalására is építhetünk egy mandátumot. Ez teljes mértékben gyak, gyakorlat vett és szokványos eljárás. 2011-ben, 14-ben például az európai választások miatt kellett rövidíteni az eljárást, a költségvetési eljárást mert ugye akkor hat héttel a választások előtt abban maradt a parlamenti munka. A szlovák elnökség ugye már is nagyon aggódik, ugye először fog kezelni ilyen témát, és nagyon komplikált az egész, még az idő, időbeli kép, késelkedések miatt is nehéz lesz Lavia kollégámat azért meg szeretném nyugtatni a kötelezettségvállalási kifizetésekkel kapcsolatban a felelősségvállalás az meg lesz. Ugye az új több éves keretbe érkezett friss finanszírozás, és ezzel képesek lesznek majd kifizetni a már kifizetendő összegeket, de hát ugye a pénzügyi, több, több éves pénzügyi keret végén már nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet. Valószínűleg Lavia úr a saját jelentéstevői tevékenysége alapján meg tudja mondani, illetve alá tudja támasztani, hogy a több éves keret végén ott aztán szoktak nagy problémák keletkezni a kifizetések elmaradása miatt, és akkor egy új lemaradás, illetve hátralék halmaz keletkezik majd a tanácssal minden lehetőséget megragadunk azzal, hogy ezt megpróbáljuk megtárgyalni, hogy mit tegyünk de, és most megérkeztünk a második ponthoz, az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés egyik hátrányának köszönhetően sajnos itt már nem annyira erős, nincsenek annyira sok, nincs annyira sok lehetősége, mert második olvasatban meg kell egyezni a tanácssal. Úgyhogy egy kicsit hát nagyon nagy nyomás alatt vagyunk. A költségvetés elutasítása atombomba jellegű hatással bírna, hiszen akkor csak ez a bizonyos ideiglenes 12 helyzete, technikai jellegű költségvetés valósulna meg, és akkor 2016-ban havonta 12 részekkel kellene operálnunk. Ezt is meg lehet tenni de azért én szeretném a többi politikai szakbizottságnak azokat a tagjait is meghallgatni, akik szintén a saját, saját területüknek követelnek több pénzt, például az agrárpolitika, kutatási politika, stb., hogy vajon ők mit gondolnak arról, hogy a klímaváltozásra mennyi pénz kellene ugye mindenki azt mondja, hogy a saját programját, a saját szakterületét kellene legjobban támogatni. Minden esetre óvatosaknak kell lennünk, mert az Európai Parlament csak addig erős, amíg a ház nagy többsége e, mögé áll egy politikai döntésnek a költségvetés elutasítása ezt az egységet teljes mértékben tönkretenni. Én azt kapom, azokat a visszajelzéseket kapom a szakbizottságoktól, hogy persze, hogyha ha, ha azt mondják a szakbizottságok, hogy el kell utasítanunk, akkor meg tudjuk ezt is tenni. Nagyon nehéz volt már a, az előző költségvetési tárgyalási helyzet is, de a luxemburgi elnökség alatt sikerült az elnökségnek magában a tanácsban feloldani az ellentéteket. Georgieva alelnökkel találkoztam, és említettem neki ezt, és állítólag a tanácsban három csoport van. Az agrárpolitika barátai, a rabat barátai és a kohézió pártiak, és ezek a ez a három csoportosulás küzd folyton a tanácsal egymás, tanácsban egymással, mert nagyon nagy a különbség a véleményeik között de most a, a rabat, a mentesítéssel kapcsolatban úgy, az, ezek, ezek mindig a kifizetésekből akarnak lecsípni, mert azt mondják, hogy az a legfontosabb, hogy a nemzeti költségvetésekre milyen teher hárul, és hogy ezt minél inkább csökkenteni kellene. Arra kell vigyáznunk, arra kell figyelnünk, hogy a a fizet, befizetéseket próbálják majd meg a tagállamok csökkenteni, és a harmadik kategóriába, tehát az ENVI szakterületéhez tartozó ta, tartalmak, akkor ott ö, sérülnek. Ö, úgyhogy keresni fogják a lehetőséget, hogy ki legyen az áldozat ezzel kapcsolatban, és vigyázni kell, hogy ne a környezetvédelem legyen az. Aztán azt is nagyon fontos aláhúzni, hogy nem arról van szó, hogy az ügynökségek támogatására nagyobb összegeket kellene nagyobb összegeket kellene kicsalni az ipartól, hanem hogy a, a függetlenségüket meg tudják őrizni. A szakértők függetlenségét például a különböző európai gyógyszerügynökséggel kapcsolatos ügyekben nagyon, nagyon is kérdésessé vált és hát meg lehet kérdezni, hogy lett-e változás? Az EMA-nak ugye most új vezérigazgatója van, és azt mondta nekem, hogy most kérdezz meg, képzel csak el, hogy az hogy az egyetemek finanszírozása annyira rossz, hogy Európában csak egyetlen olyan gyógyszerész professzor van, aki már három-három éve nem dolgozott az iparban. Tehát az a fontos, hogy minél nagyobb legyen a függetlenség, és nagyon nehéz ezt elérni. Hogyha meg akarjuk ezt tenni, akkor az lenne a legfontosabb, hogy legyenek olyan emberek, akik az ipartól függetlenül kutatásban, egyetemi területen dolgoznak, és hogy így függetlenek maradhassanak. El tudom, nem tudom képzelni, hogy egy egyet egyetemen azt mondaná valaki, hogy mivel külfüggetlen akarok lenni, és az ügynökségnek akarok dolgozni, ezért nem kérek támogatást. Minden eset. Az a fontos, hogy az ügynökségek kérhessenek díjazást, amikor valamilyen szolgáltatást végeznek az ipar felé, amikor hagynak egy terméket, vagy regisztrálnak egy márkát. Amikor egy ügynökség dolgozik az iparnak, akkor ö, kérhessenek ezért a szolgáltatásért az ipartól egy díjat, egy fizetést, és talán ezeket kellene, ezeket a díjakat egy kicsit megemelni annak érdekében, hogy ezek hozzájárulhassanak az ügynökségek finanszírozásához. Mert akkor ugye a az európai támogatás is csökkenhet feléjük, és akkor ez e, azt eredményezné, hogy a személyzetüket megemelhetik, kibővíthetik, és jobban tudják végezni a munkájukat. Tehát meg kell nézni, hogy mit tegyünk. Ugye nekem azt mondják mindig az, az ügynökségek, hogy egyre több a feladatunk, képtelenek vagyunk ezeket ellátni. Másfelől viszont a 2000 13-as megállapodás értelmében ugye úgy van, hogy minden intézménynek és így az ügynökségeknek is 5%-kal le kell építeni a személyzeti állományát. A bizottság a saját főigazgatóságai nem, nem azt tette, hogy nem azt csinálta, hogy a saját főigazgatóságát és az ügynökségek létszámát összefoglalva csökkentette, hanem minden egyes ügynökség létszámát kötelezően 5%-kal csökkentette. De volt olyan, ö, olyan ügynökség, amelynek ennél sokkal nagyobb mértékben le kellett építeni a személyzeti állományt, és ezért nagyon nehéz a helyzetük. Ugye azt a tagállamokban azt halljuk, hogy az Európai Uniótól minél több pénzt kell kérnünk, és ugyanakkor azt mondják, hogy azok az ügynökségek, amelyek az európai feladataikat minél jobban teljesítik, azoknak kellene további további finanszírozást juttatni, és azon kívül pedig a díjakon keresztül kellene, a díjak emelésén keresztül kellene szor, szorgalmazni, illetve biztosítani azt, hogy több pénzük legyen Köszönöm szépen a kérdéseket, továbbra is a rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, Mr. Geyer. Köszönöm, Geyer úr. Üdvözlök mindenkit én is. Egyetlen feladatom van e dossziéval kapcsolatban az az, hogy a menetrendről tájékoztassam önöket a trilógus általános vonatkozó véleményt illetően. A módosítóbonyításának határidője az MB részéről május 31-e dél, 12 óra, az MV-ben aztán június 31, 21-én szavazunk, a plenárison pedig a júliusi plenárison fogunk szavazni. Július 4-e és 7-e között valamikor. A Költségvetési Bizottságban majd 15 és 16-án mutatják be a jelentéstervezetet, és az a bizottság június 30-án már Költségvetési Bizottság szavaz. Ezt tehát a menetet. Köszönöm, Jair úr, hogy eljött az MV bizottság körébe, és itt beszámolt a munkájáról. És most megyünk tovább. Következő napi rendi pontunkra. az élelmiszerrel kapcsolatos kontaktba kerülő anyagokra vonatkozó szabályozás felvizsgálatára vonatkozó téma egy 10 perces tanulmány bemutató val kezdünk. Katerina Karamfilova fogja a GPRS a Tudományos Szolgálat nevében megtartani ezt a prezentációt, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy bemutathatom tanulmányunkat. Katerina Karanfila vagyok, az Expost hatástanulmány egységben dolgozom a Parlament Tudományos Szolgálatában. Mi az európai szabályok végrehajtásának hatástanulmányaival foglalkozunk, az EU szakpolitikák hatástanulmányait készítjük el el, látják a publikációink listáját. Az élelmiszerkontakt anyagokkal kapcsolatos tanulmány az önök munkáját segítendő készült el. A tanulmány értékeli a 2004-es, 1935-ös rendelet végrehajtásának hatásait az élelmiszer szennyeződési témában egészségügyi vizsgálatokat is, illetve egy, egy stakeholder felmérés is készült ennek kapcsán, ahol vállalatok, tagállamok, kutatók és egyéb piaci szereplők körében vizsgálódtunk. Az EFSA és az Európai Bizottság is részt vett ebben a vizsgálatban. Összesen 61 választ kaptunk a stakeholderek köréből. Igyekeztünk reprezentatív eredményeket meghatározni. Köszönök minden stakeholder részvételét. Az adatokat egy kérdőív alapján gyűjtöttük be, amely a kulcsfontosságú értékelés szempontok alapján mért, relevancia, koherencia, európai érték, eredményesség, hatékonyság témájában. Még két fontos kritériumot hozzátettünk a listához, az, hogy mennyiben komplementer és mennyire hasznosítható. Mutatja tehát, hogy a stakeholder érintettek hogyan látják a végrehajtás hatásait. Két fő problémát sikerült megragadni a, a Egyrészt az EU jogi kerettel van bizonyos probléma a stakeholderek meglátása szerint, másrészt a jelenlegi szabályok végrehajtását is problémásak látják. Hogy fejtsem ki mélyebben? Általános tendencia az, hogy a stakeholderek úgy látják, hogy a jelenlegi EU jogi keret nem teljes körül. Fő aggályt jelent az, hogy nincsenek EU specifikus intézkedések bizonyos széles körben használt anyagokra vonatkozóan. Miért gond ez? Hát azért, mert azok az anyagok, amelyek átkerülhetnek az élelmiszerre, ezekre vonatkozó, minden élelmiszerre kapcsolódó lévő anyagra vonatkozó eh, vonatkozik. A mellékletben felsorolnak 70 ilyen anyagot, ahol konkrét intézkedések elfogadására kerülhet sorra. EU 17. Ezek eh, persze általános jellegű intézkedések, tehát az, hogy egy anyag jelen van-e vagy sem, a vonatkozó anyagra vonatkozó biztonsági intézkedések végrehajtására hatással van. Az EU szinten, ha nem szerepel ilyen intézkedés, akkor a tagállamok saját körülben döntést hozhatnak erről. Eddig négy a 17 anyagból csak négyre vonatkozóan történt ez. Műanyagok, kerámikus anyagok, és az aktív intelligens anyagok. 13 olyan élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyag van, amelyet még európai szinten nem harmonizáltak, és ezzel kapcsolatban néhány tagállam elfogadott már különleges intézkedést de a problém, probléma abban áll, hogy általában, a, ahogy az érdekeltektől halljuk, az Európa, európai szinten nem harmonizált anyagoknál az általános biztonsági intézkedéseket nem tartják be, illetve a piacot a nemzeti követelmények eltorzítják, mert ezek a követelmények egyik országtól a másik, a különböző országokban nagyon különbözőek. Tehát negatív hatással van mindez. Hadd adjak néhány, hadd hozzak néhány példát az említett negatív hatásokra. Például a belső piaci akadályok, az, hogy a biztonságot európai szinten nem lehet biztosítani, hogy a megfelelőségi költségek magasak, különösen azért, mert különböző nemzeti rendszereken belül kell kérvényezni a jóváhagyást, Innováción belül is csökken például az élelmiszerbiztonság terén a versenyképesség, és ezért a legtöbb érintett azt javasolja, hogy európai szinten kellene harmonizálni az élelmiszerekkel kapcsolatban kerülő anyagokra vonatkozó intézkedéseket. Ahogy látjuk, a papír és a kartonpapír az a terület, amelyet 62% az érintetteknek, megkérdezetteknek harmonizálni javasol két fontos javaslattal éltek, a megkérdezettek. Először is az, azzal, hogy legyenek egyszerű, egységes európai tesztelési módszereket, annak biztos, módszerek annak biztosítására, hogy a nagyvállalatok ugyanazt a módszert használják a tesztelésre egész Európa területén. A második, az egységes tesztelés minden élelmiszerre kapcsolatba kerülő anyagra külön legyen meghatározva, és ezzel el lehet kerülni azt, hogy a nem harmonizált anyagok, a harmonizált anyagokra kifejlesztett tesztelési módszerek alá kerülnek. Aztán arra is, ahhoz is ragaszkodnak a megkérdezettek, hogy tudományos alapon alakítsák ki ezeket a módszereket, és megfelelőképpen kövessék a fejlődést is ezeken a területeken. Ezen kívül kérik, hogy a kulcsfontosságú érdekeltek között jobb legyen a meg a, az együttműködés, annak érdekében, hogy a véletlenül belekerülő anyagok, vagy az újrafelhasznált, újrafelhasznált anyagok esetében elkerüljék a hibákat. A végrehajtás területén először is a nyomon követhetőség területén vannak problémák, aztán a megfelelőség, illetve a dokumentáció területen, valamint az ellenőrzés területén az érdekeltek úgy gondolják, hogy a megfelelőségi dokumentáció a nyomon követhetőség szempontjából nagyon fontos, és fejlesztésre szorul. Egyrészt a különböző dokumentumok minőségével is baj van, másfelől viszont a megfelelőség sem mindig megbízható a rossz minőségű dokumentumok megakadályozzák a nyomon követhetőséget, ezért azt ajánlották a partnereink, hogy először is legyen megfelelő tréning ezzel kapcsolatban az iparág és a hatóságok területén is, hatóságokra vonatkozóan is, másfelől pedig fontos az importált élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok nyomon követhetőségét és azonosíthatóságát is. Nézzük az ellenőrzéseket. Az érintett felek, hát a megkérdezettek azt mondták, hogy az ellenőrzési tevékenységet nem intézi, mert hagyják végre a különböző tagállamokban. De ezt nem tudja a mi kutatásuk igazolni, ezért további kutatásokra van szükség. Minimálisan vizsgálni kell azt, hogy pontosan hogy történnek az ellenőrzési tevékenységek, milyen intenzitással, milyen dokumentációval történik mindez, illetve az import élelmiszerek esetében mi történik. Nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok rendelkezésre bocsátanák a ezzel kapcsolatos létező adatbázisaikat. Végezetül mutatnék még valamit. Így gondolják a ezt gondolják a megkérdezettek a végrehajtásról. A harmonizált anyagok esetében, tehát élelmiszerekkel kontaktusba lépő alapok esetében sokkal jobb a véleményük, sokkal jobb a véleménye megkérdezetteknek, mint a nem harmonizált anyagok esetében úgy gondolják, hogy ez mindenképpen releváns, ez koherens, és európai hozzáadott értéket jelent, hatékonyabb és hasznosabb is ez a, az egész a harmonizálás. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük a prezentációt, most pedig a jelentéstevőnek adnám meg a szót, Sajnálom Elde asszonynak. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen ezt a kiváló bemutatást nagyon jól összefoglalta ezt a fontos tanulmányt. Azért is fontos számomra, hogy ez, ez ma bemutatásra került, mert azok a következtetések, amelyekre jutottak, szerepelnek az én jelentésemben is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy amikor javaslatokkal élünk ezen a területen, hogy azokat mindenképpen tényekre alapozzuk, és arra, hogy arra, amire valóban szükség van. Általában véve azt mondhatjuk el, hogy a jelenlegi jogalkotási keret jó alapot ad az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok szabályozásához, de ahogy láttuk, az Európai Uniós szinten nagyon sok olyan anyag van, amelyhez kapcsolatban hiányzik a harmonizáció, és a végrehajtás sem tökéletes, illetve azt sem tudjuk még meg, megfelelően értékelni, hogy egy anyag mikor veszélyes és mikor nem. Bemutatnám gyorsan a javaslataimat, a részleteket természetesen mindenki elolvashatja a jelentésben. Először is azt javaslom, szólítsuk fel a bizottságot arra, hogy legyen Európai Uniós szinten több különleges biztonsági követelmény az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozóan, leginkább a papír, kartonpapír, a felületkezelő anyagok, az tinta, és a ragasztóanyagok fontosak ebből a szempontból, mert ezeknél legnagyobbak a problémák jelenlegi helyzetben, jelenlegi szakaszban. Tehát azt javaslom, hogy európai szinten legyenek különleges biztonsági követelmények, gyakorlatilag harmonizáljuk ezeknek az anyagoknak a szabályzását európai szinten. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerek, az általunk fogyasztott élelmiszerek biztonsága megfelelő legyen, és ezért fontos az is, hogy az, azok az anyagok, amelyekbe csomagoljuk az élelmiszereket, szintén veszélytelenek legyenek. Először is arra van szükség, hogy az EFSA szerepét megerősítsük, hogy minél jobban tudjuk finanszírozni a működésüket, hiszen hogyha több anyag szabályzását kérjük, akkor az EFSA-t kicsit jobban el kell látni pénzzel. De nem csak ez fontos, hanem az is, hogy megenjenek a megfelelő hatásköreik erre. Egyre inkább azt látjuk a tagállamokban, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokból hormon, hormon hatású anyagok átkerülnek az élelmiszerekbe. Ezért is nagyon fontos, hogy az élelmiszeripari ügynökség, élelmiszerügynökség megnézze ezeket, a, kon, ezeket az anyagokat, megnézze, hogy milyen koktéleffektusuk van, és hogy milyen más forrásokból kerülhetek esetleg ártalmas anyagok az élelmiszerekbe. E, és itt ebből a szempontból a REACH e, figyelembevétele is nagyon fontos. Aztán, hogy a e, részleteket elkerüljem, még megemlíteném azt is, hogy az ellenőrzés kérdése milyen fontos, tehát hogy az élelmiszerekkel kapcsolatban kerülő anyagok ellenőrzése minél egységesebben történjék a tagállamokban. Az Európai Bizottság feladata az, hogy ezt biztosítsa, például útmutatások kiadása, kibocsátása alapján, valamint a, úgy, hogy segít a tagállamoknak szakértő gárda kiképzésében. Ezen kívül nagyon fontos, hogy egy széles körű ellenőrzés helyett inkább a különös rizikófaktorokra koncentráljunk. A nyomonkövetést is említette az előadó. Ezzel kapcsolatban még az is fontos, hogy a harmadik országokból származó élelmiszer csomagolását is figyelembe vegyük el a nyomonkövetés szabályozása során ugye vannak bizonyos korlátok egy jelentésnél, szó szám korlátozás miatt, ezért nem tudtam mindent beírni a jelentésbe, amit szerettem volna. Azt is szerettem volna, hogyha a, az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyagok és a körforgásos gazdaság kapcsolatát is bevehettük volna. Ugye fontos lenne, hogy az anyagokkal kapcsolatos szabályozás ne akadályozza, hanem elősegítse a körforgásos gazdaságba való átmenetet. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban majd érdemes lesz módosítókat benyújtani, illetve van még pár olyan téma, ahol a saját jelentésemhez további módosítót fogunk benyújtani a teljesség érdekében. Minden esetre szükség van a különleges biztonsági követelmények re és az ellenőrzés erősítére, valam, erősítésére, valamint az EFSA megerősítésére, annak érdekében, hogy az európai piacon az élelmiszerek biztonsága erősödjön. Köszönöm szépen a tanulmányt, nagyon várom az árnyék előadókkal való együttműködést, nincs túl sok időnk, de ezért még egy két hét van arra, hogy kidolgozzunk egy kiváló szöveget, és kidolgozzuk a módosítókat. Köszönöm szépen a szót. Thank you, and now the... Köszönöm szépen. Most jönnek az enyék jelentéstevők. Langen, kolléga. Elnök úr, először is köszönet. Jelentésemet azzal kezdem, hogy kifejezetten megköszönöm Sáldemóz jelentéstevő asszonynak, aki példáson működött együtt az árnyékeladónkkal velünk, a meghallgatások, a viták, közös rendezvények körében, mindig egyeztethettünk vele, megtalálva, hogy jó úton haladunk-e vagy sem. A tanulmány tekintetében egy kis a rámutatnék, hogy pontosan azokkal a kérdésekkel foglalkozzik, amelyeket mi is feltettünk korábban. Ezzel összefüggésben ugyanakkor kifejezetten a bizottságnak címzem, hogy rendkívül sajnálatos, hogy a, az ő jelentésük, kutatási jelentésük még nem készült el, hogy nem rendelkezésre áll, rendelkezésre, holott nagyon hasznos volna a mi megbeszélésünk szempontjából. Nagyon sok minden elhangzott a harmonizált intézkedések tekintetében, illetve a nem harmonizált intézkedések ö, ö, csoportját illetően ö, nagyon nagy nehézségekre mutatott rá a tanulmány és az előadó. Egyes tagállamok igyekeznek saját megoldásokat találni, ezzel a Franciaország, Belgium, Németország tekintetében van papírban legalább szabályozás, más tagállamokban bizonyos anyagokat tiltanak, másokban meg nem. Tehát teljesen széttartó a rendszer, és mivel nincs harmonizáció, a kölcsönös elismerés, elvével kéne foglalkoznunk, ám éppen most hallottam múlt héten, hogy a kölcsönös elismerés rendszere nem elégséges a működőképes rendszer érdekében, ezért az Európai Bizottságot kérem, hogy foglalkozzon behatóan ennek a kérdésnek a rende, rendezésével. Felmerül a kérdés mindezek fényében, hogy hogyan járjunk el 13 termékcsoporttal, ha szükség van harmonizálásra, akkor mely rangsor szerint haladjunk, milyen értékelést találna elő a bizottság. És azok a projektek, amelyek például Németországban a kockázat értékelésére vonatkozó Német Szövetségi Hivatal kérésére folynak, egyes ásványi anyagok tekintetében, hogy ezek a bevegyéke vagy sem a körben, és nagyon fontosak lesznek, hiszen végső soron gyakorlathoz közel álló, gyakorlatban megvalósítható megoldásokra van szükség. Nem lehet túlzott a célon túllövő megoldásokat előrányozni. Például a műanyagok tekintetében a nagyon részletes követelmények nem volna alkalmazhatóak. A már alkalmazásban levő tanúsítványokat is alkalmazásban kell tartani, megvizsgálva, hogy mely csomagolási körben milyen anyagok, milyen pontos kockázati profillal bírnak. Van még néhány apró kiegészíteni valóm, és ezeket módosító formában fogom benyújtani. Egyrészt a RICS-ra vonatkozó tudományos kutatások jobban figyelembe kéne vegyék az élelmiszerre kapcsolatban lépő anyagokat, és azon olyan tesztmódszerekre és termékcsoportokra vonatkozó irányelvekre van szükség, amelyek figyelembe veszik a nanoanyagokat is, illetve az újraalkalmazott anyagokban fellépő szennyezésekre is jobb figyelem, erősebb figyelem annak ki, ugyanakkor jobb koordinációra van szükség az RSSF intézmények között, és nagyon fontos, és Sáldamózza asszony is elmondta, hogy meg kell vizsgáljuk azt is, hogy mindezt a körkörös gazdaság meghatározta igényekkel egyensúlyba hozzuk, ami persze nem lesz egyszerű feladat, és meg kell vizsgáljuk, hogyan lehet megoldásokat találni. Mindezek fényében köszönöm, rendkívül fontos ez a jelentés, jó irányba halad, és módosítóinkkal szeretnénk tovább javítani. Köszönöm, jöttem meg, köszönöm a következő hozzászóló. Itt van. Kiitoksia. Haluan myös yhtyä Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Selde Móze az, hogy nagyon jó volt az együttműködés, illetve hát az összes ennyi jelentéstevővel. Nagyon kevés olyan kérdés van, ahol az emberek olyan mértékben egyetértenének, mint ebben a témában. Mindenki a harmonizációt tartja kívánatosnak az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagok esetében, jó magam is. Nagyon bonyolult a helyzet, hiszen nagyon sok ismeretlen anyaggal állunk szemben, elképzelhető, ezek az anyagok egymással reakcióba lépnek, és egyre több adatunk van arról, hogy az emberi egészségre milyen hatással vannak ezek az anyagok, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk a döntéshozatalkor. Arra vonatkozóan, hogy mindennek milyen hatása lehet, illetve milyen értékelést készítünk, nos, ez az információ nem mindig éri el az érintett feleket, és úgy gondolom, hogy ezen még lehetne dolgozni. Sokan kérik a harmonizációt. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy megfelelően megalapozott legyen a tudományos adatunk, illetve a tudományos bizonyíték, de az is nagyon fontos, hogy tudjuk ellenőrizni aztán ezt a e, jogszabály, ennek a jogszabálynak a végrehajtását, értelmetlen jogszabályokat létrehozni, ha aztán, ha aztán nincs elég pénzünk arra, hogy ezt ellenőrizni tudjuk. Elnök úr, elképzelhető, hogy káros anyagok jutnak az élelmiszerekbe, az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagokból. Ez csak egy része a probléma kémiai oldalának. Ez egy komoly kihívás. Azt gondolom, hogy nem csak erről kell elgondolkoznunk, hanem az egyéb vegyszereket is, amelyek ebben a témában fölmerülnek. A REACH amikor a Ricsen dolgoztunk, már nagyon komolyan elgondolkoztuk, elgondolkoztunk ebben a témában, megpróbáltuk a két dolgot, tehát a Ricset és az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagokat hogy okosan összekombinálni. Nem egyszerű ez, de ezt meg kell tudni valósítani a körforgásos gazdaság felé való átállásban is, és a veszélyes anyagok mennyiségét mindenképpen csökkenteni kell. Én szeretném, hogyha az ipar önmagát is szabályoznám, hiszen ez nagyon, hat, nagyon forráshatékony, és csökkenti az egészségügyi károkat. De az önszabályozást nem helyettesítheti azt, hogy létrejöjjön független kutatás ezzel kapcsolatban, tehát mind a kettőre szükség van, és nagyon fontos az együttműködés. Köszönet még egyszer a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőnek várom. Remélem, hogy ugyanilyen szellemmel folytatódik a munka. Köszönöm, Ek kolléga. Mr. Eck, please. Ek úr. Nem? Nem. Akkor a következő hozzászólunk. To Mr. Heusling. Heusling úr. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, darf ich zu Kedves kollégáim, először is nagyon szépen köszönöm én is Sáldá Móze asszonynak ezt a nagyon jó munkát. Sáldá Móze asszony jelentése nagyon jó lesz, a tovább, jó alapját képezi a további vitáknak majd hogy biztos is, hogy szükség van jobb harmonizációra EU szinten, és az is biztos, hogy az EFSA-t jobb forrásokkal kell ellátni, annak érdekében, hogy jól tudják végezni a munkájukat. Természetesen vannak problémák, amelyek fölött nem hunyhatunk szemet, például a harmadik országokból importált élelmiszerek kérdése, ezeknek is be kell tartaniuk az Európai Uniós szabályokat. Aztán az endokrin diszruptorok, tudjuk, hogy az ezekkel, ezeket tartalmazó csomagoló anyagokból bejuthat az élelmiszerekbe az anyag. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban is tegyünk valamit, tegyünk lépéseket ez ellen, illetve hogy harmonizáljuk az előírásokat. Az nem lehet úgy, ugye, hogy a gyermekjátékokban megtiltjuk ezeket az anyagokat, de a anyagokban nem. Tehát ezt a két területet és több területet is harmonizálni kell. Aztán felmerült a hulladék kérdése, és ez nem nagyon szerepel a jelentésben. Természetesen vannak konfliktusok ezen a területen is, az élelmiszer védelem, illetve az újrafeldolgozás területek néha ellentmond egymásnak, de minden esetre fontos, hogy ezzel itt is próbáljuk megcsökkenteni az ellentéteket. Aztán a nanoanyagok kérdése, illetve az a koktél effektus, amit az csomagoló anyagokban létező, jelenlevő anyagok kombinációja alkothat. Szeretném azt is, hogyha a REACH rendelettel kapcsolatban, rendelettel is jobban harmonizálnánk ezt, mert ez is nagyon fontos igény. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot képez ez a jelentés, illetve a dokumentumból nagyon jó jelentés fog születni, és a parlament részéről remélhetőleg akkor így jó hozzájárulást tudunk nyújtani az ügyhöz. Köszönöm. Thank you, and the next. Köszönöm. Következő a szóló Pedicini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Lemegy rövid észrevételem azzal kapcsolatban, amit mondtak az imént. A zöldek azt mondják, hogy kicsit szigorúbbnak kell lenni az endokrin disruptorokkal kapcsolatban. Hát ezzel kapcsolatban van egy indítvány, azt miért nem írják alá a zöldek? De hagyjuk ezt, hagyjuk. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Salde Móze asszonynak ezt a munkát. Én arra koncentrálnék, hogy a csomagolóanyagokban műanyagban, vagy a kartonban, vagy akár a különböző főzőedényekben. Nos, ezek az anyagok átjulhat, átjuthatnak az élelmiszerekbe, illetve elképzelhető az is, hogy szándékosan vagy nem szándékosan az élelmiszerekbe jutnak olyan anyagok, amelyeknek elvileg nem ott a helye. Úgy gondoljuk mi is, hogy rendkívül fontos az, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagok témáját és a körforgásos gazdaságot megpróbáljuk összekapcsolni. Aztán azzal is egyetértünk, hogy garantálni kell azt, hogy a veszélyes anyagokat mi hamarabb kivonjuk a körforgásból, és sürgősen meg kell ezt oldani, azon anyagok esetében, amelyek kapcsolatba lépnek, vagy kontaktusba lépnek az élelmiszerekkel. Úgy gondolom, hogy egyrészt laboratóriumban kell vizsgálatokat végezni, másrészt pedig ennél életszerűbb helyzetben is. Nos, nem csak azt kell vizsgálni, hogy milyen típusú élelmiszerrel lépnek kontaktusba ezek az anyagok, hanem hogy mennyi ideig és hogyan. Nos, európai szinten vannak már bizonyos mikrobiológiai biztonsági feltételek az élelmiszerbiztonsági irányelvben. Nem tudom, hogy hasonló kritériumokat érdemese ezúttal létrehozni, hogy a patogéneket, patogének jelenlétét az élelmiszerekben csökkentsük. Az EFSA-t többször is kritizáltunk már azért, hogy nem túlságosan átlátható módon dolgoznak, a polgárok átláthatóságot szeretnének. Az EFSA azt gondolom, hogy képtelen arra, hogy a rábízott feladatokat ellássa. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Tornánó asszony. Köszönöm, elnök úr. Kollégánk jelentése nagyon célzott munka, megköszönöm ezt. De meggyőződésem, hogy ebben a témában rendkívül fontos az, hogy harmonizáljunk, és nagyon fontos az, hogy a túlzott piac torzítást csökkentsük. De mindenképpen szigorúbb és pontosabb normákra kell törekedni az óvatosság jegyében. Nem egyszeri veszélyhelyzetről van szó, hanem nap mint nap létrejövő, vagy potenciálisan létrejövő veszélyhelyzetről beszélünk, amely már apró gyermekkortól kezdve megvalósulhat. Üdvözlöm azt is, hogy a jelentésben az EFSA kockázatelemzését is megemlíti, de van itt két észrevételem. Egy, hatos bekezdés, hangsúlyozza a jelentés az, hogy milyen drága a kockázat elemzés, ezért kell az EFSA költségvetését megnövelni. Valóban, hogyha, hogyha létezik egy európai ügynökségünk, akkor használni kell azt. De azt is olvashatjuk, hogy tagállami kapacitás is van arra, hogy a szabály, hogy a, ö, éle, hogy a hatályban lévő szabályokat alkalmazzák. Azonban nem tudunk arról teljes mértékben meggyőződni, hogy a tagállami hatóságok adatai teljes mértékben megalapozottak. A cél az, hogy minél hamarabb legyen működőképes egy-egy folyamat, akár adatgyűjtésben is, hiszen a kockázat nagy. Az endokrin rendszert, az endokrin rendszert károsan befolyásoló anyagok listájának definíció nem egyszerű kérdés. Itt elég komoly a tét. Úgy gondolom, hogy bátrabbnak kell lenni, egyértelmű kritériumokkal kell a vizsgálatot végrehajtani. Nagyon fontos tehát, hogy élelmiszerbiztonsági szempontokat fogalmazunk meg az endokrin disruptorok esetében is, az, endo, az endokrin diszruptorokkal való kontaktust mindenképpen súlyos hatással lesz majd az európai polgárok egészségére. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt az első kör befejezése, most pedig a második kör nyílik meg. Bajlan asszony az első hozzászóló ebben a körben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a vitát az élelmiszerrel kapcsolatban lévő anyagok témájában. Fontos ez, és nem kap elég média figyelmet, holott megérdemelné. Ezért volt fontos, foglalkozunk vele, és eh, ahogy hallgattam a kollégákat, úgy tűnik, hogy ezért egy, ebben a témában mindannyian az erősebb, jobb jogszabályokra törekszünk, hiszen az élelmiszer csomagolás a egyik legfontosabb olyan terület, ahol az emberi szervezet kapcsolatban lép ezekkel az anyagokkal az élelmiszeren keresztül. Tehát úgy tűnik a legmagasabb ö, biztonsági fokozatot az élelmiszer csomagolásra vonatkozóan kéne meghatároznunk, mégis azt látjuk, hogy a jelenlegi rendszer inkább csak egyfajta mozaik jellegű szabályozás, és a 17 anyagból 13 EU szinten nem szabályozást tártja. Ezért értek egyet azzal, hogy jobban kell, erősebben kell harmonizálni, és erősen széttartó biztonsági követelményeket látva a végrehajtás realitását kell elősegítenünk. Ugyanakkor az emberi égéségre ártalmas anyagok semmiképp sem engedhetőek meg, és ha vannak is szabályok, ezek végrehajtása és betartatása bizony kérdéses. Friss tanulmányok arra mutatnak, hogy kilencszer magasabb a kisgyermekek és csecsemők esetében a korábbinál gondolt színnél a kitettség, úgyhogy minél kisebb mennyiségű élelmiszer csomagolnak be, annál nagyobb az, az a felület, ahol érintkezik az élelmiszer csomagolanyaggal, és a hosszú, eh, hosszan eltartható termék esetében aztán meg végképp nagyon sokáig érintkezik az élelmiszer az anyaggal, és ez különösen a sérülékeny csoport a kisgyermekek esetében érdemes figyelmet. A gyermekek és, és kisgyerekek esetében egész kicsi dózisok is nagyon súlyos hatással járhatnak hosszú távon, és vannak jelentések arról, hogy bizonyos rákbetegségekhez bizony kapcsolódik kauzális módon ezen anyagok jelenléte, úgyhogy elfogadhatatlan kockázat ez, különösen a kisgyermekek és csecsemők esetében és ez, ennek a szabály, ezzel szabályoznak foglalkoznia kell. Kérem a bizottságot, hogy foglalkozzon azzal a váddal, amelyet a francia élelmiszer miniszter hozott fel, hogy az endokrin diszruptorokra vonatkozó anyagot visszatartaná a bizottság, és nem adja ki. Holott ez egy köz jó mindenkinek tájékozódnia kellene ebből és a hatástanulmányt már eredetileg is elfogadhatatlanak minősítették, ezért kérem a bizottságtól, hogy magyarázza a álláspontját, miért tartja vissza ezt a tudományos anyagot. Köszönöm szépen, Grasszesz az anyag következő hozzászóló. Köszönöm, elnök, elnök úr, mindenki egyetért azzal, hogy rendkívül fontos az, hogy a szabályok harmonizációját meg kell erősíteni, hiszen ez a európai polgárok érdeke bizonyos élelmiszer, az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagokban vegyszerek lehetnek, figyeljünk erre oda. Köszönöm a jelentéstevő eddigi munkáját. Sajnálatosnak tartom azt, ugye van egy listánk, itt 17 anyag szerepel, de csak négy esetében beszélhetünk Európai Uniós intézkedésről. Hát ez elég furcsa, tudván, hogy a közegészségügy forog kockán. Beszéltünk a különböző tintákról, kartonokról, én most a műanyagokról szeretnék beszélni, és ezt összekötném az endokrin disruptorokkal. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság számára ez egy tabu, de ettől én még beszélek róla. Szeretnénk, hogyha hatékonyan tudnánk szabályokat megállapítani a azon műanyagokra, amelyek kontaktusba lépnek az élelmiszerekkel. Ez elengedhetetlen, de nem tudom, hogy hogyan lehet elérni ezt a célt, anélkül, hogyha lennének konkrét szabályaink az endokrin disruptorokra vonatkozóan. Hiszen a legtöbb termékben ezek jelen vannak, ezek az anyagok. Türelmetlenül várjuk a bizottság definícióját, amit nyár előttre ígért. Seldemoz asszony jelentésében a tízes pontra utalnék. Itt arról van szó, hogy a bisphenol A esetében csökkentést kell végrehajtani, mert csomagolanyagokban van, de a migrációs korlát nem vonatkozik az összes olyan anyagra, amely kapcsolatban van az élelmiszerekkel. A bizfenolával kapcsolatban vannak komoly kockázati források. 2015. januárja óta az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő anyagokban nem lehet bisphenol A, hiszen endokrin disztruktor. Tehát Szerintem ezt a dolgot nem lehet úgy megoldani, hogy nincsenek egyértelmű szabályaink az endokrin disztruktoroktól. Kérem a jelentéstevőt arra, hogy ezen gondolkodjon el. Az új szabályokra mindenképpen figyelemmel kell lenni, hiszen az endokrin hatású anyagoktól ezt a dolgot nem lehet elválasztani. Köszönöm. Elior kolléga. Az Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök neki, hogy olyan anyagokról szól ma a vita, amelyek az élelmiszereinkbe, be, élelmiszereink csomagolásában szerepelnek, és esetleg élelmiszereinkbe is bejuthatnak, és ott bajt okozhatnak. Köszönöm szépen Sáde Mózer asszonynak a jelentést. Úgy gondolom, hogy egy sor nagyon jó javaslatot tartalmaz már is. Én is alá húznám, hogy mennyire nagy aggodalmat kelt bennem az, hogy a 17 anyag közül még csak 13, még 13-at nem szabályoztunk. Nagyon nagy gond, és nagyon fontos ezeknek a harmonizációja. De ugyanakkor az ellenőrzés egységessége is nagyon fontos elérendő cél. És azon kívül az is baj, hogy a kölcsönös elismerés elve még nem valósul meg, hiszen hogyha ez működne, akkor az ellenőrzés is egy, egyszerűbb lenne. De sajnos egyelőre nem működik, ezért én is támogatom a harmonizációt. Azon kívül viszont, ahogy már előttem is említették, ugye egyrésztről van az EFSA, másrésztről ugye van a REACH, amelynek foglalkozni kell az anyagokkal, és jóvá kell hagyni őket emberi használatra. Én úgy gondolom, hogy ezek között nagyon fontos lenne a minél magasabb szintű együttműködés. És ezt is átgondolhatnánk, hogy ezt hogy tudjuk minél jobban támogatni. Jó lenne, hogyha minél jobb eredményt tudnánk elérni. Köszönöm a jelentést, és biztos vagyok benne, hogy közös erővel jó eredményre fogunk jutni. Thank you. Köszönöm. Fialner úr a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jó jelentést. Mint a belső piac barátja, rendkívül fontosnak tartom, hogy világos és egyöntető szabályok érvényesüljenek ezen a területen is csak 4 a 17-ből került listára EU szabályok tekintetében, ez tartatatlan. Mindezek mellett, és a részteket is megvizsgálva, rendkívül fontos, hogy belássuk a különbséget, amely fennáll az új és újrahasznosított anyagok között. Tudom, hogy mondhatják ugyanazt is, hogy nem kéne különbséget tennünk, hiszen a körkörös gazdaság támogatói ezt nem tehetik, ám szerintem mind a kettő, tehát a különbségtétel és a körkörös gazdaság is fontos, és pontos belátnunk ezt a konkrét problémát. Másodszorban van némi gondom az ilyen koktél hatás tárgyalás módjával, hiszen már hogy hogyan értékeljük. Mert az EFSA szerepét kell világosá tenni, ők biztonsági határokat is figyelembe vesznek a koktélhatás mérésekor, ám maga a kifejezést más és más módon alkalmazzák, és nincs pontos definíció. Ha azonban a terminológiát alkalmazni szeretnénk, figyelembe véve az ismert anyagokat és az ismert hatásait ezeknek az anyagoknak. Ezt ugyan megtörténik, de elővizetősági szabályok mellett kell ezt megtenni, amely az EFSA gyakorlatában már, már fennáll biztonsági határok, és igen-igen nagy marzsok figyelembevételben. Sok esetben százszoros a, a, az értéknek a biztonsági határ. Tehát nagyon-nagyon konkrétak kell legyünk abban, hogy mit is értünk a koktél hatás alatt. És itt ez bizony nem érvényesül ez a szempont teljes mértékben. Végül, de utolsó sorban nem csak a jó jogszabály végre eh, megírása a nagy kihívás, hanem az a végrehajtás is, amelyet a tagállamok tartani tudnak és kívánnak. Hiszen a viták ismeretében tudjuk, hogy az EFSA-nak ugyan vannak határértékei, ám a tagállamok mégis azt teszik, amit akarnak. Franciaország teljes mértékben a saját szakára szabályoz, e tekintetben a bisphenol A tekintetében holott világos követelmény kell, az EFSA által meghatározott érthatárértékeket mindenhol be kell tartani. Különben hiába hozunk jobb harmonizációs, jobb sztenderdek, jobb szabályozás körében előrelépéseket, figyelembe kell vegyük a valóságos tényeket, hogy már most is, azon területeken is, ahol vannak küszöbértékek, a bizottság most sem tartatja be a tagállamok mindegyikével ezek, ezeknek a, ezeket a szabályokat. Köszönöm. Most a bizottságot illeti a szó, hogy reagáljon a felvetésekre, amelyek az árnyék előadók, előadók és képviselők tettek. Van még egy napirendi pontunk hátra, ezért kérem, hogy a bizottság fogja rövidre válaszát talán 3-4 percben. Iglesias asszony parancsoljon. Köszönöm. A bizottság nevében köszönöm ezt a kezdeményezést, meg a tanulmányt is, amely bizonyal hozzájárul ahhoz, hogy kiteljesítsük a helyzet alkotott képünket. Mint tudják, a bizottság éppen most fejezi be azt a tanulmányát, amely szintén helyzetet vizsgálja azon nemzeti tagállami intézkedéseket illetően, amelyeket éren érvényesülnek, a nem harmonizált, EU szinten harmonizált intézkedések körében, illetve vizsgáljuk a harmonizált intézkedések végrehajtását is a tagállamok szintjén. Az adatgyűjtést követően, mely adatgyűjtésbe beleértjük ezt a tanulmányt is, amelyet most adottak itt be, világosabb képet alkothatunk majd magukról a problémákról is, és elemezhetjük azokat a lépéseket, amelyekre szükség van, ha egyáltalán van ilyen, ha kell lépni, hogy javítsuk a élelmiszerekkel kapcsolatba lépő anyagokra vonatkozó szabályozást. Az ipar részéről is nagyon sok kérés érkezik, hogy új szabályokat vezessünk be a belső piac kiteljesítés érdekében. Ugyanakkor azt is tudniuk kell, hogy arányos és objektív kell legyen minden új jogszabály, a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva. A jelenlegi helyzet meglehetősen összetett, technikai szempontból is, ahogy a mostani vita is bemutatta, és ezért nem lesz egyszerű és egy csapásra megoldható megoldás. A műanyagok helyzete nagyon jól ábrázolja, mennyire bonyolult e kérdéskör. Tehát mielőtt részletesen szabályoznánk, leszabályoznánk más anyagokat, melyeket az ipari kérelmek tartalmaznak, hogy az EFSA véleményei és engedélyei alapján először azt kell megvizsgálni, hogy szükség van-e EU szinten ilyen intézkedésekre. Ezt kell tehát mindenek előtt mérni. A jelenlegi rendszertől eltérő alternatívákat is részesebben fel kell tárni, hogy a belső piaci elvek érvényesüljenek, és persze a kitűzött biztonsági célok is megvalósuljanak. Ma az endokrin diszruptorokra vonatkozó kérdésre nem reflektálnék most e helyt, de mint mondottam, a bizottság most dolgozik azon, hogy a legjobb megoldást kialakítsa. E konkrét ágazatra vonatkozóan, amelynek a problémáit nagyon jól látjuk. Köszönöm. Én is köszönöm, most pedig visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, rövid reakcióra egy percben. Jó, persze röviden fogok szólni. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a kiváló megjegyzéseket. Különösen azt szűrtem le belőlük, hogy egyetértünk abból, abban, hogy szükség van a még nem szabályzott élelmiszerekkel érintkező anyagok harmonizálására, illetve, hogy meg kell akadályoznunk, hogy az élelmiszerekben minél kevesebb hormon tartalmú anyag és vegyi anyag jusson be várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánunk az árnyék előadókkal való együttműködéshez, és elmondom, hogy a módosítók beadásának határideje június 2. Az MV szakbizottságban július 11-én vagy 12-én szavazunk majd a jelentésről, a plenárison pedig tervek szerint októberben fogjuk tárgyalni a jelentést, majd még pontosítani fogjuk, hogy pont melyiken, melyik plenáris ülésen. Köszönöm ezt a vitát, most pedig a mai nap utolsó napirendi pontja következik. Kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján egy géntechnológiával módosított szegfű ügyében. A társelőadók fogják elkezdeni a vitát. nagyon kevés időnk van, és a tolmácsolás néhány percen belül meg fog szűnni, úgyhogy kérem, hogy mindenki csak két percet beszéljen. Először Sztász úré a szó. Jó, akkor hollandul fogok beszélni, amíg van tolmácsolás. Itt most még egy Boylennel, Beleszel és Pitikainen kollégával közösen beadott kifogásról van szó, mégpedig egy géntechnológiával módosított szegfűről, illetve van még egy, az pedig egy kukoricafajta. A virággal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy csak 11 tagállam támogatta a bevezetését, de a lakosságnak eh, ezek a tagállamok 66%-át képviseli. Úgy tűnik, hogy az EFSA tudja, hogy bizonyos kultúrákban a szegfű szírmait fogyasztják, de amikor a véleményét eh, megírta, akkor nem számította bele a virág eh, fogyasztását. Sem véletlen, sem szándékos formában. Én úgy gondolom, eh, az interneten nagyon sok receptet lehet találni, amelyben, amelyekben szerel, szere, eh, szerepelnek ezek a virágszírmok, és vannak olyan receptek, amelyekben eh, figyelmeztetés is szerepel. Na most a pollenje, ezeknek a szegfőknek a pollenje szétterjedhet természetesen a környezetben, és ezért kockázatokkal jár Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megalapozott a kifogás. És az jóváhagyás során nem vették figyelembe a környezeti szempontokat. A kukoricával kapcsolatban, ahogy egy korábbi kifogásnál is, az a tény merült fel, ez a fajta kukorica, amelyre engedélyezést kértek glifoszát ellenálló, ám a mostani politikai összefüggésben, ahol a tagállam nem jártak sikere abban, hogy megállapodásra jussanak a glifoszát alkalmazásának engedélyezésre vonatkozó határidőt illetően, ezt a kukoricát nem kellene bevezetni, illetve engedélyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. az úr a következő sietni fogok, mert Stasz kolléga már gyakorlatilag mindent elmondott. Nézzük a szegfű kérdését. A probléma még mindig ugyanaz. Kérdés az, hogy mi történik, hogyha elterjed, például a pollenen keresztül a génállom, génállomány. Még az EFSA is aggódik emiatt. Nézzük a második pontot. Kukorica ami a glifozátot illeti, elég egyedi a helyzet, mert mi itt az Európai Parlamentben szavaznunk valamiről, és jelenleg folyik a vita a bizottsággal arról, hogy a glifozát még meddig lesz elérhető kereskedelmi forgalomban. Hogyha egy ilyen kukoricát engedélyezünk, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy mondjuk 7 vagy 10 év múlva a glifozátot betiltjuk. Ez ellentmondásos lenne a részünkről. Tehát a glifozáttal kapcsolatban, illetve a különböző kukoricafajták potenciális engedélyeztetésével kapcsolatban. Más nem is szeretnék hozzátenni, köszönöm. Thank you. Köszönöm. Bajlan asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. a frakciók legnagyobb része ezeket az állásfoglalásokat aláírta, ez is mutatja azt, hogy alapvetően mindenki egyetért ezekkel, ezekkel a célokkal, illetve a GMO engedélyeztetési eljárásra vonatkozó véleményünkkel. az ötödik és a hatodik alkalommal fordul elő az, hogy a GMO folyamatot elutasítanánk. Én szeretném, hogyha a bizottság most végre odafigyelne ránk, javaslatuk a felülvizsgálat a felülvizsgálatról um, már elég régen történt, és mindent elutasítottak, illetve amit tőlük jött, azt elutasították a, a képviselők. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem nevezhető demokratikus döntéshozatalnak, hogyha nem figyelnek oda arra, mint az Európai Parlament mondott. Egy kukoricáról beszélünk, a glufazát dohány esetében már láthattunk az, hogy az növényvédőszerek esetében micsoda veszélyek rejlenek ebben a problémában, ebben a kérdésben. Az EFSA úgy gondolom, hogy nem tudja ellátni a feladatát. Egy valószínűsíthető karcinogén anyagot fog az Európai Unió most engedélyezni? A kereskedelmi szempontból érzékeny információról szóló EU-s jogszabályok kimondják azt, hogy mindennél fontosabb a közérdek és a közegészségügy, remélem tehát, hogy úgy fogunk eljárni, hogy ezt az előttem szóló kollégák is mondták. Köszönöm. Evi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azon túl, amit a kollégáim elmondtak, és ezek nagyon erős érvek, én magam is egyetértek velük, én egy másik témára is utalnék, Vajon mennyire demokratikus ez az engedélyeztetési folyamat? Jelen, szerintem a jelenlegi ellásmondban, ez, a jelenlegi formában ez egyáltalán nem demokratikus. Hogyha a szakértői bizottságok nemmel válaszolnak erre a kérdésre, akkor vajon az Európai Bizottság hogyan engedélyeztetheti ezt mégis? A 2007-ben 2015-ös javaslattal kapcsolatban, ami egyébként a gépkocsik kibocsátásáról szól, szerepel ebben egy olyan kitétel, hogyha szakértői bizottságok nemmel válaszolnak, tehát nem engedélyezik, egy, nem engedélyeznek valamit, akkor a bizottságnak nincs olyan hatásköre, hogy ezt mégis engedélyezze. Szerintem ugyanerről a helyzetről van szó, nem lenne demokratikus az eljárás, hogyha nem figyelne oda az Európai Bizottság az európai polgárok szavára. Thank you. Köszönöm. Most pedig a, az előír, a, a ellenkezést alá, nem aláíró két frakció képviselője, szól először Fjellner úr. Igen, fontos tudni azt, hogy ez nem ar, arról kéne szólni ez a vita, hogy tetszik-e nekünk, vagy sem a GMO, hanem arról, hogy ez egy parlamenti eszköz kell legyen, akkor lépni, hogyha a bizottság nem követi a saját szabályait, amelyekről megállapodtunk, és amelyek a legszigorúbbak a világon, vagy ha a bizottság a tudományos eredményeket egyszerűen félre söpri. Ez a két aggályunk. Itt nem a glifoszát konkrét ügyéről van szó, hanem arról, hogy a bizottság vajon betartja a serjeték szabályait. Hogy vajon ki túllépte a bizottság a hatáskörét. Egyetlen érvet sem hallottam, meg se próbálta senki bizonyítani ezt. Másodszorban, hogy vajon tudományos bizonyítékokra támaszkodott a bizottság álláspontja? Szerintem nem. Az EFSA-t kérdeztük arra fel, hogy legyen a tudományos testületünk. Az S és H az adott anyag esetében 2015. februárjában az EFSA GMO panel úgy döntött, hogy ez a vonatkozó szegfű terjesztése és forgalmazatala nem káros az emberi egészségre, ugyan ezt a döntést hozta december 7-én, de most nem akarok részletbe bocsátkozni, ám Stász úrnak mondom nagy tisztelettel. Google-al nézem meg a többi példát. Ha felkerünk egy bizonyos testületet, hogy legyen a, a tanúsítvány esetében legyenek a, a, a mi szakértőjük, akkor, akkor figyelembe kell vegyük az eredményeit. Nem lehet válogatni, amikor kedvünkre van, akkor igen, ha meg nem, akkor nem, hogy a bizottság teszi. Úgyhogy ezek az érvek nem érvényesek. Én azt mondanám, hogy persze értem, sok kollega mm, kedvnek nincs kedvére a GMO, és és ezért fogadták el, vagy nem fogadták el ezeket a döntéseket. Ám itt elvi kérdésekről van szó, nem a GMO moratórium van szó. Tehát nem, nem van egy értelme az egésznek. Az a céljuk, hogy a GMO-kat úgy akadályozzák meg, hogy kifárasztanak bennünket ezekkel a vitákkal? De hát ebben esetben nem jó végezzük a jogszabályalkotást, ezért fogunk nem elszavazni. Helytem el. Helytem volna adom meg a szót. Köszönöm szépen. Arra törekedtünk, hogy pragmatikus módon vizsgáljuk a e kérdéskört, és két okot látunk arra, két okot látjuk mindig ezeknek az ellenkezéseknek, minden alkalommal visszatérni az első, hogy az egész folyamatot elakasztják, hiszen a bizottság nem engedi, nem tehát lehet, lehetővé a tagállamok számára, hogy a GMO-k terjedését akadályozzák. Egyes politikai pártok számára ez annyira dühítő, hogy e révén szeretnék rákényszeríteni a bizottságot egy új javaslat kidolgozására. Mi azonban ezt nem követjük, nem támogatjuk. A másik ok, ahogy ezt korábban is megvitattuk, az, hogy egyesek egyszer nem akarják a GMO-kat engedélyezni, függetlenül attól, hogy van-e tudományos bizonyíték arra, hogy veszélyese vagy sem, akár állatokra, akár a környezetre, és abszolút nincs nem káros az ember égészségre, ettől függetlenül folyton el válaszolnak erre. Úgy döntöttünk, hogy egy független tudományos testület, az EFSA megvizsgálja a világban bárhol publikált érvényes tanulmányokat, hogy értékelje mi az igazáltás és mi nem. Ám most a politikai vita felülvizsgálja, fel, túllépi a tudományt, és a képviselők a maguk szakalára Google-al keresgélnek tanulmányokat, amelyek az ő szájuk íze szerint valóak. Mi az f bíztuk meg, ezzel a feladattal nem lehet eh, lesöpörni a véleményt asztalról. Az egész glifoszát vitában pedig érdekes azt látni, hogy persze kapcsolódik ez a GMO-khoz. Nem a glifoszátokról szól voltak éppen magáról a vita, hanem azon GMO növényekről, melyek révén megkockázható a glifoszát, ez egyik legkevésbé káros gyomírtószer egyébként, amely a piacon van. Ha élelmiszeret akarunk termelni, akkor mindenképpen írtani kell a gyomot. Tehát ha tiltjuk a glifoszádot, akkor mi lesz? Két opció van a gyomírtása, vagy még károsabb anyagok alkalmazása, ezt nem akarjuk, vagy a kapálás, illetve a talaj mm, felül fizikai megmunkálása, ám ezzel rontjuk a talaj szerkezetét, erősebb lesz az erózió, nagyobb lesz a CO2 kibocsátás, úgyhogy ez sem egy járható út. Thank you and... Köszönöm szépen. Végül pedig a bizottságnak fogom megadni a szót, Brucsi asszony a szó. Thank you very much, Mr. President. Thank you, members of Parliament. Uh, we listen carefully to the comments. First, I would like